Meine Damen und Herren, wir haben die Rednerliste von vorhin. Hölgyeim és Uraim, van felszólalói listánk? So let's continue with the speakers list. The debate. Haladjunk a felszólalók listájával. Folytatjuk az előző vitát. A szlovák parlamentből érkezett kolléga kap most szót, mint soros elnök. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék a napirend tervezethez, de bizonyos megfogalmazásokkal problémám van. A 22-es cikkben például az szerepel, hogy az Európai Uniónak diplomáciai erőfeszítéseket kellene tennie, hogy a régióbeli partnereit meggyőzze, több, közöttük Törökországot, Szaudarábiát és Iránt, arról, hogy szükség van egy közös stratégiára e globális kihívás kezelésében. Hát kicsit Furcsáltam ezt, hiszen Szaudarábia és Irán proxy háborúban vesz részt egymás ellen, mégpedig Szíriában. Irán pedig... Hát nem tudom, hogy Iránt nevezhetjük-e partnernek a terrorizmus elleni küzdelemben, hiszen Irán lényegében már több évtizede terrorista csoportokat, csoportosulásokat finanszíroz. A Hezbollah létrehozásában vett részt, a Hezbollának 150 ezer rakétát juttatott, a Hamász finanszírozásában is részt vesz, úgyhogy alig ha tekinthetjük a terrorizmus elleni küzdelemben a partnerünknek. Persze, próbálhatjuk őket megnyerni a magunk számára, de azért vannak kétségeim. A 25-ös cikkben pedig szintén szerepel egy mondat, miszerint elismerjük, hogy Törökország fontos partnerünk a szíriai konfliktus megoldásában és a Daesh elleni küzdelemben. Én úgy hiszem, hogy Törökország ugyan partnerünk a megoldás keresésben, de a probléma részét is képezi, és Törökország jelen pillanatban nem a Daesh ellen harcol, hanem azokat a kurdokat bombázza, akik harcolnak a Daesh ellen. De hát tudom, mennyire nehéz egy kiegyensúlyozott szöveget megfogalmazni, amely figyelembe vesz minden aggályt és fenntartást. Minden esetre szerettem volna kételjeimnek hangot adni néhány megfogalmazással kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr mondja Freund képviselő. Nem akarok kitérni a különböző részletekre, még akkor is, hogyha érdekesnek tartottam azt, amit a cseh kolléga az imént elmondott. Én sem értek mindennel együtt, de semleges osztrákként az embernek egyéb korlátai is vannak. Minden esetre örülök annak, hogy a parlament az önök vezetésével foglalkozik ezzel a fontos témával. Nekem könnyű a helyzetem, mert mert a parlamenti tevékenységem kezdete óta, és ez nem olyan hosszú idő szemben önne, azóta követelem, hogy Európa vállaljon komolyabb szerepet. Hogyha a szíriai háborút vesszük példának, láthatjuk, hogy ez az a konfliktus, amely a legnagyobb hatással van Európára, mégis sokáig nem hallottunk semmit erről. Oroszország és az USA katonai szerepet is vállalt az országban, beavatkozott katonailag, mi pedig 500 milliós polgáraink fémjelezte súlyunkkal egy jelzést adhatnánk, világos jelzést, hogy szeretnénk már a háború végét látni. Szerintem túl keveset teszünk, még akkor is, hogyha vannak azért pozitív lépések, amelyekről Mogherini asszony is beszámolt itt ma délelőtt. De van egy másik eh, elefánt is a teremben, ahogy mondani szokás. Lehet, hogy 24 óra múlva ez köddé válik, de az is lehet, hogy eh, a valóság részeként kell vele együtt élnünk a jövőben, ez pedig Donald Trump személye. Vagy nem, vagy csak nagyon felszínesen nyilatkozott a világpolitikáról, és az, amit hallhattunk tőle, az hátborzongató. És most visszatérnék az állásfoglalásra. Szeretném konkrétan megemlíteni az, azon nyilatkozatát, hogy az Európában állomásozó NATO csapatokért pénzt akar kapni Európától. Ez csak egy az ő javaslatai, vagy mondhatnánk fenyegetései közül. Ebben az összefüggésben azt szeretném tudni, hogy Donald Trump és az ő politikája bármilyen formában visszaköszön-e már az önök szövegében, Szerepele ez valamilyen módon a szövegben? Köszönöm. Sajnos a tolmácsok nem hallják az elnököt, mert nincs bekapcsolva a mikrofonja. Köszönöm szépen, elnök úr, egészen röviden, csupán. Azt hiszem, hogy ez egy kiváló jelentés. Átfogó minden lényeges kérdést felölel, Néhány módosítót benyújtottam ugyan, de úgy gondolom, hogy kiváló munkát végzett, és egyetértek azzal, amit mondott, ami a biztonság kérdését illeti, többet kell tennünk a soft power, nem elég az Európai Unióban tekintettel a jelenlegi válsághelyzetek sokaságára, és az időzítés is tökéletes, azt hiszem a délelőtt Mogherini asszony is ugyanezt próbálta megértetni. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, mondja López képviselő. Néhány dolgot szeretnék még elmondani kiegészítésképpen. Szerintem nagyon fontos, nagyon időszerű ez a kérdés. Egy olyan közös védelmi és biztonságpolitikára lesz szükség, amelyel választ adhatunk a jelenlegi helyzetre, amely teljesen eltér a 15 évvel ezelőtti helyzettől. Itt van Líbia, Szíria, Irán és Jemen. Ezek eh, bukott államok a közvetlen szomszédságunkban, aztán proxy háború dúl Irán és Szaudarábia között. Van egy menekültügyi válságunk is, amelyet úgy tűnik nem tudunk megfelelően kezelni. És azt hiszem, gondoskodnunk kell arról is, hogy a megfelelő intézményeket megteremtsük, amelyekkel kezelhetőek ezek a konfliktusok és válságok. Eddig a politikánk azon alapult, hogy Európa egyfajta inspirációforrás lehet, és a demokrácia és az emberi jogok majd terjednek a világban. Ez volt az Európai Szomszédság politika alapja, és ez fémjelezte a jegyzőkönyveket, megállapodásokat és így tovább. A diplomáciánk, a biztonság és védelmi politikánk területén azonban most már másra van szükség. Egy új globális védelmi stratégiát kell kidolgoznunk. Szem előtt kell tartanunk azt is, hogy a külpolitikát az érdekeinkre kell alapozni, és az Európai Unió képviselte értékekre és alapelvekre. E, két, e kettő között valamiféle egyensúlyt kell teremtenünk. Nagyon fontosnak tartom, hogy szülessen egy megfelelő biztonság és védelmi politika. Köszönöm. A legnagyobb érdeklődéssel hallottam, mondja Schwarzenberg úr, hogy Európában szükség van a haderő egységesítésére, ez nyilván a hatékonyságot nagy mértékben növelni. növelni. Biztos vagyok abban, hogy a katonai vezetők gyorsan megállapodnának, a civil legképezik a gondot, van-e már olyan munkacsoport, amely azon dolgozik, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani, áthidalni, és hogyan lehetne a fegyverkezési kiadásokat is úgy elosztani, hogy a kisebb és nagyobb tagállamok között egyensúlyt teremtsünk. Mert a legnagyobb félelmek erre irányulnak, hogy a nagy országok kezében lesz az egész. Szerintem már ma neki kellene látni ennek a munkának, illetve a megoldás kidolgozásának. Köszönöm. Köszönjük szépen. Jurek úr jelentkezett még utolsóként, azt hiszem. Köszönöm szépen. Hogyha ma amiatt aggódunk, hogy az USA, hát lehet, hogy nem januártól, de azért az elkövetkezendő évektől biztosan egyre kevésbé lesz jelen Európában, akkor ezzel párhuzamosan nyilván a saját szerepvállalásunkat is érdemes lenne erősíteni. A NATO, a szövetség keretein belül például többet tehetnénk a balti államok biztonságáért, mégpedig azonnal, minden olyan esetben, amikor a balti államok a szolidaritásunkat igénylik. Ukrajnával kapcsolatosan is tehetnénk többet. Ukrajna egy rendőri missziót kért, azokon a terület, azokra a területekre vonatkozólag, ahol kevesebb harc túl. Szerintem ezt is megtehetnénk. A szavakat tetteknek kell követniük, és támogatnunk kell a védekező országokat. Lengyelország például azon kevés ország közé tartozik, amely teljes egészében eleget tesz kötelezettségének, és költségvetésének kétszázalékát át védelemre költi. Mindeközben pedig bírálnak és támadnak bennünket emiatt. Nem hallottam, hogy bírálnák azokat az országokat, akik kevesebbet fektetnek be a védelem politikájukba. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm ezt a vitát. A kompromisszumos módosítókról az elkövetkezendő napokban kell az árnyék jelentéstevőkkel egyeztetném. Egyeztetnem, figyelembe fogom venni a felvetéseket, és köszönöm a nemzeti parlamentek megjegyzéseit is, ami Schwarzenberg úr megjegyzését illeti. A fegyverkezéssel kapcsolatosan ez már felmerült mindenütt, de ha megnézzük, hogy Franciaország és Németország között mekkora bizalmatlanság iparpolitikai vetületek miatt, akkor láthatjuk, hogy mennyire problémás ez az ügy. Talán jó ötlet, hogy mi a parlament részéről még egyszer felhívjuk a figyelmet a szinergiák fontosságára, és egy tanulmány keretében érdemes lenne megvizsgálni, hogy hol lehetnek szinergiák egy ilyen együttműködésben. Hiszen jelen pillanatban szerintem az adófizetők pénzét vel pazarlóan bánunk, és az elköltött pénzek nem hozzák meg a védelmi politika területén a várt előnyöket. Ami Szíriát életé, igen, itt határozottabban kellene fellépni, de hogyan? Ez a kérdés. Németország mindig azt mondja például, hogy többet kellene tenni, és akkor én visszakérdezek, hogy készen álltok akkor, hogy oda küldjétek a német Bundeswehr katonáit? És akkor mindig ilyetten néznek rám, hogy nem, nem, hát nem így írtettük ezt. Vagy majd az osztrákok küldik oda a hadseregüket, hogy házról házra gerilla háborút vívjanak? Ezek mind-mind olyan gyakorlati konzekvenciák, amelyeket meg kell vitatnunk az elméleti vitákon túl. Kérdés, hogy a nemzeti parlamentekben hogyan lehet ezt eladni, hogyan lehet a nemzeti parlamenteket is meggyőzni, hogy operatív szinten aktívvá váljunk. Köszönöm szépen mindenkinek. Én a magam részéről nem szaporítanám a szót tovább, mert odakint vár már az amerikai nagykövet, Szeretném őt most megkérni, hogy fáradjon be. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. A következő napi rendi pontra térnénk át. Üdvözlöm Önöket! Itt van az amerikai nagykövet, az Egyesült Államok Európai Uniónál akreditált nagykövete, Anthony Gardner. Biztos vagyok benne, hogy ő ugyan iz, olyan izgatottan várja a nap eseményeit, mint mi mindannyian. De mégis itt van, hogy beszéljen nekünk az EU-USA együttműködésről. Hát, gondolom ő is abban reménykedik, hogy ugyanilyen szinten maradjanak meg ezek a, ez, maradjon meg ezen a viszony, nehogy egy szörnyűséges perspektíva váljon valóra, amely itt lebeg a fejünk fölött. És ami a kereskedelmi politikát illeti, azt hiszem mi európaiak megtanultuk azt, hogy az EU CETA-val kapcsolatos döntéshozatalban alkalmazott módszere nem volt megfelelő. Egy olyan döntéshozatali folyamatra lenne szükség, amely eredményorientált, és amely nem csak a belső populista mozgásokat tükrözi. Szerintem az Európai Unió egyik gyengesége is egyben, hogy mindenki csak a saját szemszögéből nézi a dolgokat, és senki sem kívülről. Senki sem látja az átfogó képet. Hát a CETA megmutatta azt, hogy így nem kell csinálni. mert ha ez így megy, akkor senkivel sem fogunk tudni megállapodást kötni, és a nagy kereskedelmi hatalmak megkerülik majd ezután Európát, mert azt mondják, hogy ezekkel nem lehet tárgyalni, mert az ember nem tudja, hogy mi lesz ennek a vége. Nationalen Interesse. Szóval Zwar ziemlich hát nacionál Interesse. Das müssen wir, glaube ich, auch bei uns sehen. Szerintem látni kell, hogy saját érdekünk az nyilván, hogy tárgyaljanak velünk. Öné a szó, parancsoljon. It's about tonight a mai végeredménye kapcsolatban nem lennének előrejelzéseim, de attól függően, hogy ma mi történik, lehet, hogy ez ma van, itt az, ma van az utolsó alkalom, hogy ellátogatok ide. To start with a few personal remarks. Úgyhogy néhány személyes megjegyzéssel kezdeni. Én az Európai Uniónál teljesítettem nagyköveti szolgálatot. Ez nem csupán egy munkahely volt, hanem ez egy misszió volt számomra, és szenvedélyel töltöttem be ezt a feladatot, én valójában hiszek abban, amit csinálok. 13 éves volt a fiam, 2013-ban, amikor kinevezték erre az állásra. Tágra nyitott szemmel nézett rám, nem is hitt el. Te leszel a nagy követ. Ez nagyon sokat segített a állapotom. Ezután hetekig, hónapig meg kérdőjeleztem magam. Nem tudom, hogy próbáltam megválaszolni azt a kérdést, hogy miért engem választottak. Először is, hanem azért, mert európai leszármazott vagyok, édesanyám olasz, feleségem spanyol, gyermekeim Londonban élnek, ott nőnek fel, és egyszerre európainak és amerikainak érzem magam. Az elmúlt három évtizedet itt töltöttem, itt is kezdtem el dolgozni annak idején hiszek az EU-ban, már 25 éve hiszek az EU-ban, és vajon miért választottak engem? Talán azért, mert én meggyő, nekem meggyőződésem az, hogy az EU Amerika kapcsolatrendszer jót tehet a világnak. Nem csak a diplomáciában, hanem a valóságban is. És szeretném ezt megvalósítani minden napi munkában, és hiszem, hiszek az Európai Uniós intézményekben, hiszek abban, hogy önökön keresztül az európai projekt élhet, és úgy gondolom, hogy ez mandátum, ez volt mandátumom egyik legfontosabb pontja, hogy az Európai Parlamenttel együttműködjek, elmúlt két és fél évben találkoztam az összes frakcióval. Jövő hónapban hetedszerre látogatok el majd Strasbourgba, a családommal, a gyermekeimet fölviszem majd a tribűnre, hogy megláthassuk, milyen a parlament, amikor dolgozik. A mai nap nagyon fontos az Amerikai Egyesült Államokban. Nem csak elnöke, nem más választások is zajlanak ma. Köszönöm a meghívást, el már köszönöm ezt a barátságot, ami irányomban is megnyilvánult, de az Amerikai Egyesült Államok felé is nagyon jól ismered az Egyesült Államokat, nagyon jó, nagyon sok jó barátod van mindkét pártban. Rendkívül fontosak az amerikai elnök választás következményei. És ne felejtjük el azt, hogy Európára milyen kihívások nehezednek, ott van Oroszország kérdése, ott van a szíriai háború, ott van a koordinált transatlanti megközelítés a különböző problémák felé. Az Egyesült Államoknak erőteljes és egyesült, egységes EU-ra van szüksége, függetlenül, hogy ki nyeri meg a választásokat. Allen Eura azt mondta, hogy az európai egység néhány ember reménye, néhány ember álma volt, de most már sok ember reménye, mindannyiunk szükséglete. Ez az állam még mindig él, bár nagyon sok kihívásunk van. Nap mint nap eszembe jut, hogy az Egyesült Államok és az EU mindenképpen partnerekkel, hogy legyenek ebben a drámaian változó világban. Nagyon sok hívást kaptam az elmúlt napokban a bizottságtól máshonnan is, melynek a célja az volt, hogy biztassam őket az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok jövőjéről. Valójában tényleg erre van szükség a bizalomra, nem rivalizálni kell, nem ítélet napot kell elő, előre jósolni, nem marketingről van szó. Tudom, hogy a közvéleményt a védelem, a terrorizmus, a kontrollálatlan migráció érdekli, de a közvéleménynek arra is szüksége van, hogy pozitív módon meg tudjuk mutatni, hogy mire, mi az értelme az Európai Uniónak. Ezt mindenképpen el kell mondani. Azt gondolom, hogy Kerry úr ezt megtette, amikor itt járt, vagy Obama úr is, amikor eh, Hanoverben járt áprilisban. Hogyha csupán védekező állásponton vagyunk, akkor nem, tudja az Európai, nem tud az EU élni a lehetőségekkel, a szabadkereskedelmi és más lehetőségekkel. Ha csak kockázatokra koncentrálunk, akkor nehezebb lesz az, egy, az USA-val való együttműködés is. Hogyha elveszti a bizalmát magában, a jövőjében az EU, akkor az értékei is elbizonytalanodnak, és ezáltal azok malmára hajtja a vizet az EU, akik ezen értékek ellen vannak, a demokrácia ellen vannak az európai projekt jövője még soha nem volt ennyire fontos Washington számára, mint most. Nemrégiben a legfelsőbb bíróság Londonban ítéletet hozott a Brexit-tel kapcsolatban, de erről még mindenképpen beszélni kell, a, bre- a népszavazás, a brit népszavazás demokratikus eredményét figyelembe kell venni. És tudom, hogy a külpolitikai szankciók, a klímaváltozás, az energia, biztonság, a gazdasági és kereskedelmi politikával kapcsolatban meghatározó lesz az, hogy ki az EU-nak. Nekünk is vannak ezzel kapcsolatban aggodalmaink, de én alapvetően optimista vagyok az EU-val kapcsolatban. Nem csak azért, mert Jean Monnet előre profetizálta, hogy Európa képes túllépni a válságokon, hanem azért is, mert a kollektív fellépés hasznát érti az EU. A Brexit tárgyalásoknak nagyon méltányosan, nagyon gyorsan és nagyon professzionálisan kell megtörténnie. És azt is el kell érni, hogy az Egyesült Királyság, illetve az EU a lehető legközelebben, közelebbi módon működjenek együtt. És természetesen ez nagyon fontos az Egyesült Államok külpolitikai és kereskedelmi érdekei szempontjából is. Van még egy komoly kihívás, az agresszív Oroszország képe, amely provokatív, amely megpróbálja szétszakítani az európai egységet, amely félelmet kelt, ahol meggyilkolják a másként gondolkodókat, ahol a stabilitást, illetve a jogállamiságot próbálják ellehetetleníteni. Nemrégiben jelent meg, a, megjelent meg egy, egy tanulmány, melynek, jelen, melynek címe The Kremlin Playbook, ezt meg lehet online találni az orosz befolyásról szól Európában, Kelet-Európában, és azt hiszem az elkövetkező négy évre vonatkozóan ez meghatározó lesz. Nagyon elkötelezettek voltak Ukrajnában azok, akik a Donbassi régiót vérték, védték. A Putyin féle kleptokratikus modell ellen mindenképpen fel kell lépni, én nagyra értékelem, hogy az Európai Parlament Ukrajnát mindig is támogatta, és hogy mindig is nyomást gyakorolt Oroszországra. Hogyha Ukrajna elesik, akkor Európa is elesik, Európa sem lehet sikeres. Hogyha Európa nem áll ki a demokrácia, a területi integritás és az emberi jogok alapvető értékei mellett, akkor miért áll ki Európa? Mi mellett áll ki? Hogy lehet az Európai Unión belül is megvédeni az értékeket, hogy ezt nem tesszük meg. Nem lehet részlegesen feloldani a szankciót, vagy részlegesen feladni az elveinket, nem. Mindennek meg kell történni, ami a Minszki egyezményben benne van. Nem engedhető meg, hogy Oroszország rossz indulaton lépjen fel a tagállamok, illetve a keleti partnerségbe tartozó országokkal szemben. Ez mindenképpen nagyon rosszat tesz a stabilitásnak, a transatlanti kapcsolatrendszernek, illetve az EU és a NATO működésének. Ott van a félreinformáló, cinikus orosz kampány is. Mindenképpen ezen is föl kell lépni. Nagyon fontos, hogy a civil szervezeteket és egyéb társulásokat Oroszországban segítsük. A Nord Stream 2-es gázvezetéket mi is ellenezzük, ahogy nagyon sok tagállam is, ez Ukrajnát megkerülni, és nagyon komoly díjazás, díjazás jelentene. Úgy gondolom, hogy ez semmit nem tesz azért, hogy diversifikálja a földgáz erőforrást, vagy az útvonalakat. Tudom, hogy az EU ezzel kapcsolatban, nem sokára döntést hoz, már most is nagyon sokat tett az EU azért, hogy nyomást gyakoroljon. A bizottság úgy döntött nem régiben, hogy az Opel gázvezetékhez való hozzáférést megkönnyíti, ez rossz hír volt, hiszen az oroszoknak ez jó tesz, tehát lényeg lenne, az lenne, hogy tartsuk fel a nyomást Oroszországon és diversifikáljuk az energiaforrásokat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a szíriai konfliktust mi hamarabb megoldjuk. Sajnos a terroristák melegágya a Szíria, és ez a második világháború óta a legrosszabb migrációs válság. Brutális volt Oroszország katonai kampánya Szíriában. Az USA bejelentette, hogy a kétoldalú tárgyalásokat felfüggeszti Oroszországgal. Ezt a döntést nem, egyszerű, nem volt egyszerű meghozni nem, hagy, nem hagyjuk magukra sem a szíreket, sem pedig a béka lehetőségét. A nemzetközi szíriai támogató csoporton keresztül, az ENSZ-en keresztül és más formokon keresztül kell a megoldást megtalálni. Próbáljuk a szír név, nép szenvedését csökkenteni, diplomáciai, civil, illetve más módokon is. Több mint 60 nemzetközi partnerünk van. Természetesen az is nagyon fontos, hogy csökkentsük az országukat elhagyni kénytelen emberek számát. Ez is fontos az EU-nak. A nemzeti identitás, a szolidaritás, a partnerekkel való kapcsolat a Nyugati-Balkánon és Török, Törökország területén mind nagyon fontos kérdések az EU számára. Örülünk annak, hogy az európai vezetők megpróbáltak lehetőleg humánosabban bánni a migránsokkal, a menekültekkel. Az Európai Parlament itt is vezető szerepet játszott, és európai megoldásokat kínált a válságra. Az egyik legnagyobb sikerünk az volt az elmúlt években, hogy az EU USA hogy az EU és az USA is közösen aláírták a Párizsi COP21-es nyilatkozatot, és ez mindannyiunk számára azért fontos, mert gyerekeink jövőjéről van szó. A lényeg az, hogy mindenki ratifikálja ezt, és hatályba léphessen. Ehhez az, e, az kell, hogy a transatlanti vezető szerep megmaradjon, és sikeres legyen. Ez egyáltalán nem lesz egyszerű. TTIP. Elkö- elkötelezettek vagyunk, hogy egy nagyon ambiciózus TTIP megállapodás szülessen. Még úgy is, hogy az EU a tagállamok kompenzációjával kapcsolatban nem jutott dűlőre. Remélem, hogy a következő USA kormány véglegesíteni tudja ezt. Ha visszanézek az elmúlt két és fél évre, azt látom, hogy az adatvédelmi kérdésekben nagyon komoly előrelépés történt, a védőpajzs megjelent, és megszületett egy adatvédelmi megállapodás az USA és az EU között, illetve a rendőri szervek között. De most egy nagyon fontos időszakhoz értünk. Obama úr törvényt írt alá arról februárban, hogy a jogorvoslatot hogyan lehet kérni erre vonatkozó problémákban, és természetesen az EU-s egyes, az EU-s, EU-ban működő USA küldöttségeknek ebben nagyon nagy szerepe volt. Hogyha ez megvalósul, akkor az Európai Parlamentnek lehetősége lesz arra, hogy néhány héten belül ratifikálja ezt az egyezményt, és remélem ez megtörténik. A lényeg ugyanaz, a transatlanti partnerség rendkívül fontos ez az a partneri kapcsolat, ami a globális stabilitást, biztonságot és gazdagságot tudja biztosítani, nem csak az elkövetkezendő néhány évre, hanem hosszú távon. A populizmus és a demagógia nagyon komoly kihívások lesznek a jövőben, ez egészen biztos. Köszönöm szépen, és nem csak a kérdéseikre számítok, hanem esetleg még vita is kialakulhat. Köszönöm. head of delegation, uh, A delegáció vezetője McAllister úr. Ő kért szót, ugye? Mr. Milamon. Milamon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem lenne egy észrevételem és két kérdése. Egyet értek azzal a azzal, hogy ez egy stratégiai partneri kapcsolat az EU és az Egyesült Államok között, az egész világ számára fontos, és remélem, hogy ami ma történik éjszaka az Egyesült Államokban, az nem lesz káros hatással erre, nem lesz káros hatással az alapértékeinkre, a történelmünkre. Kérdéseim. Biztos vagyok abban, hogy ön figyelemmel kísérte azt, ami itt történt az európai intézményekben, a CETA-val kapcsolatban. Európa, Belgium és Vallónia sokakkal megismertette ezt a problémát, elég sok vitás kérdés merült fel, és ez nyilván visszaköszönt még a TTIP-nél. Nos, ahol, annak fényében, amit a, CET, amit a, ami a CETA-val történt, ön mit sejt, vagy mit gondol a TTIP jövőjéről? Még egy kérdés, Oroszország jövő, kapcsolata Oroszországok való kapcsolat jövője. Oroszország nagyon komoly energetikai és katonai nagyhatalom, de újabban elég sok olyan dolgot tett, ami a nemzetközi jogot nem tartja a tiszteletben, és nagyon sok válság mögött is ott állnak, ott van a terrorizmus, ott van a Szíria, nyilvánvalóan ők is teljesen, téve, ők teljesen téves úton járnak. Oroszország és Egyesült államok kapcsolatában mi történt? Ugye elég sok dolog történt már azóta, hogy Clinton asszony ott járt, és újra indította ezt a kapcsolatrendszert. Thank you, Chair. Thank you, Ambassador. And, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, nagykövet, követ úr, köszönöm szépen a nagyon őszinte bevezetőt. E, amikor ön e, e, fel sorolta a kihívásokat, és beszélt a populizmusról és a demagógiáról. Remélem, hogy a kihívások egy része eltűnik, megszűnik, majd meglátjuk, hogy mi lesz az eredménye a választásoknak. Egyesek azt mondják, hogy amikor a külpolitikáról beszélünk, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy melyik jelölt nyer, ami a külpolitikát illeti. Ön hogy látja ezt? attól függően, hogy ki, vá- ki e, nyeri meg a választásokat. Mi lesz a különbség az e, Egyesült Államok külpolitikájában? Köszönöm. Voltman, asszony, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, nagykövet úr ön európai amerikanak, amerikainak tekinti magát, ez nekünk nagyon kedvez, és nagyon őszinte bevezetőt, előadást tartott, és felsorolta azokat a pontokat, amelyek Európa számára is nagyon fontosak. A mai nap nagyon fontos nap önöknek, önnek. Talán egy dologra térnék ki, ami engem meglepett a kampány során, az az volt, hogy nem igazán beszéltek a transatlanti kapcsolatokról, az európai kapcsolatokról. Mi lesz ezzel a helyzet? Miért van ez így? Talán van erre valamilyen magyarázat. Aztán beszélt a TTIP-re, a CETA-t aláírtuk, nehézségek árán ugyan. Ön ezt hogy látja? Hogyan, milyen hatással volt önre ez a folyamat? Hogyan értékeli ezt? És egy harmadik és utolsó pont, ma délelőtt a Mogherini asszonyjal egyeztettünk a globális stratégiáról, és világosan síkre szállt az erős együttműködésért a katonai erőkkel is. Európa eh, jól együttműködik a NATO-val, ezt szeretnénk fenntartani, de eh, egyesek közülünk nagyon szeretnénk, hogyha valódi európai védelem jönne létre integrált eh, fegyveres erőkkel. Európának nagyobb szerepet kell játszani, a nagyobb együttműködésre van szükség, és akkor többet is tehetünk mi is a biztonságért. Ön hogyan látja az európai védelem alakulását. Sajnos az elnök mindig mikrofon nélkül ad szót, úgyhogy nem tudjuk, hogy ki kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, nagykövet úr, mondja Hácsi györgyű úr. Nagyon örülök, hogy itt van a szakbizottság előtt, és itt most nem arra akarok utalni, hogy mit mondott a 13 éves fia, amikor önt kinevezték, ami a populizmust illeti, és Piri asszony hozzászólását. Tempasz úr, a populizmus Trump elnök jelölt minden hozzászólásában populista megjegyzéseket tett, és ez nagyon meglepő számomra e, e, ettől az országtól. A véleményem szerint úgy tűnik, mintha ebben az országban nem lenne oktatás ha csak arra gondolok, hogy Trumpot nem sok választja el attól, hogy az Egyesült Államok elnöke legyen, hát aztán amit mondott, Európa és Amerika kapcsolatairól ez nagyon fontos, viszont nem gondolja-e, hogy ez egy Egyesült eh, Királyság, Tony Blair által képviselt Egyesült Királyság akkoriban, vagy önök, eh, eh, akkoriban nem önök voltak-e az okozói a közelkeleti válságnak. Azóta 500 ezer ember vesztette az életét a közelkeleti konfliktusban. Nem akarják végig gondolni a külpolitikájukat? Végül pedig lát-e valamilyen előrelépést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne a ciprusi problémát megoldani, követi, figyelemmel követi -e ezt a problémát, mert most Svájcban folynak az eszmecserék ezzel kapcsolatban, végül pedig én szerintem végig kellene komolyan gondolnia azt, hogy a, a fia miért volt meglepődött. Miért lepődött meg? Nos, kedves kollega, mondja az elnök, hogyha megnézzük, hogy Németországban ki mindenki akart már ö, ö, szövetségi kancellár lenni, vagy Görögországban ki mindenki akart már miniszterelnök lenni. Remélem, hogy ebből nem lehet levonni ezt a következtetést, hogy ezekben az országokban se lenne oktatás. Köszönöm szépen, mondja Buchner úr a következő hozzászóló. E, ön nagykövet úr azt mondta egyrészt, hogy Ukrajna nagyon fontos a biztonságunk és önállóságunk szempontjából. Ezzel egyetértek. Viszont mi a helyzet akkor a fegyverembargóval? Miért hagyjuk őket magukra, teljesen eh, hiányos eh, felszereléssel egy kifejezetten felszerelt, kiválóan felszerül, felszerelt orosz hadsereggel szemben. Másodszor, ön beszélt a TTIP-ről, és beszélt arról, hogy nagyon fontos ez az atlanti kapcsolatok szempontjából. Én igazat adok önnek, ami a kereskedelmet illeti, ami a kapcsolatokat illeti. Azonban miért kell ezt a szerződést, miért kell ennek a szerződésnek a demokratikus struktúráinkba, e, igazságszolgáltatási struktúráinkba, bírósági struktúráinkba beavatkozni. Azt hiszem a két dolgot külön kellene választani. Tisztelt nagykövet úr, mondja, excellenciás uram, mondja Schaffhauser úr, örülök, hogy ön őszintén beszél, világosan beszél. Azt is nagyra értékelem, hogy Brock, eh, eh, azt is eh, tudomásul veszem, hogy Brock elnök úr az Egyesült Államok kiszolgálója, eddig azt gondoltam, hogy Európa szolgálója, de most úgy látom, hogy, hogy Amerika szolgálója. Ami az orosz propagandát illeti, hiszik, higgyék el, hogy ez a parlament az önök propagandájá előtt hajt fejet, nem pedig az orosz propaganda előtt. Ebben a parlamentben nincs helye az orosz parlamentnek Emellett szeretnék önöknek néhány kérdést is feltenni a helyzetek kapcsolatban. Oroszország agresszív. Irakkal kapcsolatban, Líbiával kapcsolatban Oroszország támadott? Szíriában Oroszország támadott? Ők az agresszorok, vagy az Egyesült Államok a nemzetközi jogaz, jogot megsértve? Ukrajnával kapcsolatban Nagyobb-e az átláthatóság, nagyobb-e a demokrácia, kevesebb a e, korrupció? E, állítólag rosszabb a helyzet, mint eddig. Nagyobb a fejlődés, mint eddig? Nem. E, ami az oktatást illeti, ön nagyon sokat beszél az orosz propagandáról. Higgye el, hogy ebben a parlamentben nem képviseli őt senki. Senki nem képviseli az orosz propagandát. Ami pedig a populizmust illeti. A populizmus az a szenvedő emberek hangja. A válság mindig megmutatkozik a politikában, és önök is ezt ismeri, ön is ezt ismeri, Trump is a szociológiai valóság megtestesítője, a szenvedő emberek megtestesítője. Nem szabad szemet hújni a fölött, hogy kik azok, akik támogatják Trumpot. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank. Man sieht doch, welche Vorteile. Köszönöm szépen. Látjuk, hogy a liberális demokráció, demokráciának micsoda előnye van, ugyanis itt ön is szabadon beszélhet, Schaffhausen úr. Most megadom a szót Tenok képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt nagykövet úr, eh, nagy, sok szeretettel köszöntöm. Nagyon remélem, hogy ön marad a nagykövet még egy ideig, nem, azért, mert, nem csak azért, mert jó nagykövet volt, hanem azért is, mert az Európa, és az Európai Parlament eh, tagja. Eh, de valószínűleg azért is remélem, hogy ön marad, mert ha nem ön maradna, az valószínűleg azért lenne, mert a Trump, Trump nyerni meg a választásokat. Nem tudom, hogy mi lenne, hogyha Putin mellett Trump vezetné a szabad világ egy fontos országát. Nem tudom, hogy Trump hogy eh, juthatott ilyen közel a hatalomhoz, ez még eh, összességében nagy kérdés. Én eh, nagyban kampányoltam Nagy-Britannia maradása mellett, és én osztom az aggodalmat és szomorúságát a Brexit eredménnyel kapcsolatban. Én remélem, hogy az Egyesült Államok mindent megtesz az Egyesült Királyság kormánya mellett nyára próbál hatással lenni, hogy a CFSP, CSDP struktúrákban bennmaradjanak, és az USA valószínűleg nem gondolja azt, hogy London elszakadása Európától bárkinek az érdekeit is képviselni. Mi lenne mi, mi, mennyiben változna meg a helyzet, hogyha Clinton lenne az elnök? Kérdezem, hogy az intervenciókat illeti Obama után mit várhatunk. Obama véleményem szerint jó elnök volt, de kifejezetten ideges volt, vagy, vagy sok feszültséget keltett Irak után például. Aleppo-ban orosz bombák hullottak. Nem tudom, hogy Clinton nyitottabb lesz-e majd a biztonsági tanács reformja előtt, hogy megelőzzék a az eh, emberiség elleni bűncselekményeket, az ENSZ konvojok eh, bombázását. Van-e remény arra, hogy ez mm, ebben előrelépés lesz? Hillary Clinton nagy tapasztalatokat szerzett külügyminiszterek Eh, külügyminiszterként a nyugati világ, a demokráciák meg akarják előzni remélhetőleg az autoriter hatalmak eh, felemelkedését, és ezen hatalmak Kína, Oroszország eh, humanita- emberiség ellen elkövetett atrocitásait. Köszönöm szépen. Embajador. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagykövet úr, nagy öröm számomra, hogy vitat, vitatkozhatunk itt önnel, hogy létrejöhet ez a, létrejöhet ez a vita. Ami pedig a demokráciát illeti, az nagyon fontos, hogy megmaradjon az amerikai választásokban is. Azt gondolom, hogy nagyon agresszív volt az ön nagyon agresszív volt az ön beszéde, mert ön nagyon agresszívan beszélt Oroszországról, olyan volt ez, mint hogyha visszatértünk volna a hidegháborús időszakba én is beszélhetnék arról, hogy vannak olyan nagyhatalmak, amik nem is ismerjük, például a katonai nagyságát. De nem menjünk el például amellett a tény mellett sem, hogy Latin Amerikában kinek van befolyása. Történelem, és be, a történelem is bebizonyítja, hogy kicsit túl sok volt az olyan állam Csín Dél-Amerikában, amelyet önt amelyet az Egyesült Államok irányított. Irak egy, hasonló, egy, has- egy hatalmas hazugság. Önök újságírókat gyilkoltak meg, Líbia is ugye nagyszerű sikertörténet, nem? Aztán ott van Szíria. Beszélt arról, hogy a nagy koalíció mennyit haladt előre, hát az elmúlt években egy-két centiről beszélhetünk. Önök azt szeretnék, hogyha egyetlen szuperhatalom lenne a világon, Európára nem is figyelnek igazán oda. Nagyon sokan vagyunk viszont, akik a békét tartjuk a legfontosabbnak, a jó szomszédi viszonyt, és egy olyan Európai Uniót szeretnénk, amelyet nem vesznek önök védőszárnyaik alá. Jó lenne, hogyha véget vennénk ennek a propagandának, és Európa végre a saját lábaira állnak. Köszönöm. Ambassador, welcome. Nagykövet úr, sok szeretettel köszöntöm. Tényleg kivételes időket élünk, az amerikaiak most szavaznak. Egy olyan, egy, és az egyik jelölt egy olyan jelölt, aki az adóbe, akinek az adóbevallása nincsen rendben. Ez nagyon fontos időszak, nem szabad, hogy a polgárok a populistákat kövessék, Trumpot és a többieket, vannak ilyenek Európában, Putyin finanszírozza őket. Azt gondolja-e, hogy Hillary azt gondolja e hogy e, Hillary a Bernie Sanders agendát e, folytatja-e például az adók, e, adó paradicsomok elleni küzdelemben, az adó, az egyértelmű, szigorú adószabályok betartatásával kapcsolatban, ugyanis, hogyha ez nem történik meg, akkor a polgárok nem bíznak a pénzügyi intézményekben. Ez az EU-USA agendának része-e. Persze nagyon sok más fontos aspektust felvetettek a kollégák, de én meg ezt tartom emellett fontosnak. Well, lots of questions. Nagyon sok kérdést kaptam. és tudom, hogy a miniszter is már várakozik, hogy vele is eszmecserét folytassanak. Na most, ami a populizmust illeti, elutasíthatjuk e, az agresszív nyelvezetet, a hisztéria, hiszt, hisztériát. Egyesek az igazság utáni, utáni ténymentes politikára utaltak. Ez igaz. A Brexit-tel kapcsolatos bírósági döntés után, amit, el, amit láttam a sajtóban, az is nagyon meglepett engem, nem csak a hogy úgy mondjam, szennylapok, de, de a mértékadó lapok is egyesek közül a bírókra úgy utaltak, mint az emberek ellenségeire, na hát a francia forradalomban és a nácik által beszéltek ilyesmit, mondtak ilyen szlogeneket, ez azért mégiscsak valamit jelent. Miért mondom ezt? Azért, mert meg kell értenünk, hogy az Atlanti óceán két oldalán mi történik. Rendbe kell tenni a dolgokat, megfelelő következtetéseket kell levonnunk. Azt gondolom, hogy meg kell változtatni a narratívát, meg kell eh, hallgatnunk mm, azt, hogy az emberek miért dühösek. Mindennek van hatása. Nagyon sok minden, amit eh, Bernie Sanders eh, akart, az, az a tisztességességgel kapcsolatos, a tisztességes, igazságos politikával. A multinacionális cégek adóelkerülése ezzel kapcsolatban jó munkát folytat látunk, az OECD jó utat ad ezzel kapcsolatban, aztán az kereskedelmi politikában megfelelő kiigazító, korrektív mechanizmusokra van szükség. Az emberek úgy érzik, hogy a rendszer korrupt, hogy Donald Trump szavaival éljek, nagyon sok alapvető eh, változtatási javaslattal természetesen egyetértünk. Eh, persze láttuk, hogy mi történik Valóniában, eh, Ebből sok minden valószínűleg belga belpolitika volt, és nem annyira a cetára vonatkozott. Olvastam a nyilatkozatokat, és hát sok nyilatkozatnak ezzel kapcsolatban nem igazán a e, CETA szövegéhez volt köze. Sokkal inkább aggodalmak, aggodalmakra próbáltak választ adni, amely aggodalmak léteznek, de amelyeknek nem kellett volna felmerülniük. Ami az ISDS-t illeti, a TTIP-el kapcsolatban túl korai eh, ezzel kapcsolatban nyilatkozni. Szerintem eh, folytatni fogjuk a munkát Hillary Clinton alatt. Mi lesz az ISDS-szel? hogy ez hasonló lesz -e, hasonlóan változik-e majd, mint a CETA eh, tárgyalások során, hát ezt majd meglátjuk. Láttuk, hogy mi történt a CETA-n, CETA-val kapcsolatban. Nagyon nagy volt az ellenállás a választott bírósági rendszerrel szemben a transatlanti szövetségesek között, ami Oroszországot illeti én éltem Oroszországban, én éltem a Szovjetunióban is, Gorbacsov előtt. Én láttam, én tudom, hogy ez milyen volt. Totalitárius állam volt. És attól félek, hogy azokhoz a napokhoz térünk vissza, amikor is a civil társadalmat, az NGO-kat tönkreteszik, a tisztesség eltűnik, és ez nagyon szomorú. A Gorbacsov előtt és stagnáló időkbe térünk vissza, hogyha bárki is azt mondja, hogy egyenlőség jelet lehet tenni a mi általunk élvezett demokratikus rendszer és az emberi jogok lábbal, tiprál, lábbal tiprását gyakorló orosz ország között egyenlőség lehet, le, lehet tenni, ezt én teljes mértékben elutasítom. És azt is, el is elutasítom, hogy Oroszországnak ne lenne befolyása az európai politikai rendszerre, az európai politikai pártokra, még erre az intézményre is, mert ennek az ezzel kapcsolatos bizonyítékok nem ezt mutatják. És ezt mindannyian tudjuk. Nagy kihívás lesz mindannyiunk számára, együtt kell működni. Látok itt, sok barátomat látom itt, nekünk össze kell fogni, és az, a bizonyítékokat közzé kell tenni. Ezek közül már vannak egyesek, amelyek közzététere kerültek, tudunk a Front Nationalról például, de nagyon sok minden más információ van, amit még közé lehetne tenni. Nem fogom meg, nem tudom megmondani, hogy ki fog e, nyerni, de hatalmas különbség lesz a e, külpolitikában. Nem én vagyok az első, aki ezt mondja. E, Donald Trump nagyon sok mindent bejelentett már, lehet, hogy nem lesz képes megtenni azokat a dolgokat, mert az alkotmány megakadályozza, vagy a kongresszus megakadályozza, vagy a törvények megakadályozzák, de például gondoljanak a kínzásra, vagy a Mexikóval kapcsolatos feszültségre feszültségekre, vagy, vagy a kínai-mexikói eh, problémákra, az atomsorompó egyezményre. Eh, egyes azt mondja ugye ő, hogy semmi probléma azzal, hogy egyes ázsiai országoknak nukleáris fegyverük van. Hát hogyha ez bármit megvalósít abból, amit mondott, annak hatalmas befolyása lesz. Globális stratégia, illetve hadsereg. Egyelőre mm, elég nyugodtan figyeljük az eseményeket. Szerintünk Európának többet és jobban kellene, több pénzt és, és jobb célokra kellene fordítani, hogy jobban meg tudja védeni magát. Védelmi kiadásokra gondolok itt. Az Egyesült Királyságokban a felmerülő félelmek az európai hadseregtől, vagy egy állandó főhadiszállásról, ezek a félelmek generált félelmek, nem gondolom, hogy ettől félni kell. Többször is elmondtuk, hogy főleg arra kell koncentrálni, hogy a Lisszaboni szerződésen belül meg kell találni a lehetőséget arra, hogy a megerősített együttműködés működjön, a tagállamokat pedig, amelyek a NATO kötelezettségeiket nem tartják be, tartsák be, erre kell őket kényszeríteni. Ami pedig a költségvetést illeti, a védelmi költségvetést, ez valóban a védelmi képességek erősítésére kell ezeket fordítani, nem pedig a soft dolgokra, mint a fizetések és juttatások. Az USA és az Egyesült Királyság jelenti-e a probléma gyökerét a közel-keleten? Hát napokig beszélhetnénk erről, de próbáljunk a jövőre koncentrálni, ne annyira a múltra. Hatalmas kihívás előtt állunk a közel-keleten, és azt gondolom, hogy a a moszuli támadással, moszul felszabadítási kísérletével azt gondolom, hogy jó irányba indultunk el. Ciprus valóban potenciális előrelépést érhetünk el. Remélem, hogy idén ez megtörténhet. Ukrajna miért olyan fontos tette föl valaki a kérdést? Itt van kollégám, és ránézek, több okot is említhetnék. Egyrészt az értékek miatt, amelyek mellett ki kell állnunk. Én megnéztem ezt a filmet Winter on Fire, ez volt a címe. Remélem, hogy újra bemutatják majd itt a parlamentben. Európai fiatal, ö, ukrajnai fiatalok akik Ukrajnáért harcoltak, az európai zászlót lobogtatták, és sokan közülük sajnos életüket vesztették a harcokban. Európai jövőt akarnak, ők akarják megválasztani a jövőjüket, Európában hisznek, Ukrajna Európához tartozik és engem nagyon meghatott ez a film, a, a legnagyobb áldozatokat hozták a fiatalok. És ugye Európa azt mondja, hogy hát fáradtak vagyunk, nem akarunk támogatni titeket se pénzügyileg, se diplomáciailag, akkor hatalmas kiábrándulás lesz. Mi lesz, hogyha Európa nem áll föl az értékekért, és Ukrajna európai történelmével nem tud csatlakozni Európához? A, a korrupt korrupció csökkentésével kapcsolatban milyen előrelépésre került sor, a miniszter erről majd nyilván beszélni fog. A TTIP ez egy új és egy ambiciózusabb egyezmény. Azt gondolom, hogy erre az ambícióra szükség van, nem csak egy újabb általános egyezményről van szó. Nagy előrelépés sikerült elérnünk a szabályozási fejezetekkel kapcsolatban hogy olyan szabályokat, törvényeket fogadjunk el, amelyek jobban hasonlítanak egymásra, és egyes ágazatokban hatalmas gazdasági hatása van annak, hogy a szabályainkban, jogszabályainkban a különbségeket csökkenteni tudjuk-e. Az előnyök fele háromnegyede a törvények, jogszabályok egymáshoz közelítéséből adódik. CSDP és NATO. Az üzenetet átadjuk Londonnak, de legyen világos az, hogy az Egyesült Államok nem lehet a, a vállás kísérője, ez vesztes szerep, ezt nem fogadjuk el. A Brexit után nagyon fontos számunkra, hogy, hogy az Egyesült Királyság az Európai Unió szoros partnere maradjon CSDP-ben, cfsb ben gazdaságban. Azt szeretnénk, hogyha Európa időt, lehetőséget, mozgásteret adna ennek az új brit kormánynak. A világ vajon férfiasabb lesz -e Clintonnal? Nem tudom azonban azt kell, hogy mondja, hogy mindenképpen válasz lesz a kampány során felmerült feszültségekre, konfliktusokra, drámailag, drámaian más új lépésekre került sor, nyomásgyakorlási lépésekre kerül sor Oroszország részéről, legalábbis eléggé biztosak vagyunk benne, hogy orosz magas rangú tisztviselők részvételével került erre sor. Ennyiben hagynám, a parlament kritikus szerepet játszik, hogyha egy bizonyos jelölt nyer, akkor talán még van esélyünk arra, hogy találkozzunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon örülünk, hogy, uh, hogy itt van, nagyon hálásak vagyunk, és remélem, hogy folytatni tudjuk ezt a uh, kapcsolatot, hiszen közös érdekünk ez a demokratikus erők nagyon fontos, hogy a demokratikus erők nyerjenek. Talán Schaffhausen úrtól tanulhatnak, hogyan lehet a Putyin pénzeket felhasználni. Köszönöm szépen. É, valószínűleg egy kis átmeneti időszak után újra eszmecserét folytathatunk a kapcsolatokról, hogyha tudjuk, hogy mik a prioritásai az amerikai adminisztrációnak. Hmm? Hölgyeim és Uraim! A következő napi rendi pontunk van most soron. Ivana Klimpus Cincadze van itt nálunk, ukrán miniszterelnök helyettes, aki Európai Uniós és Euróatlanti integrációs kérdésekkel foglalkozik. Miniszterasszony, én nagy érdeklődéssel várjuk az önbeszámolóját az ukrajnai helyzet alakulásáról. Az Európai Parlament és az Ukrán Parlament partnerségi keretén, keretében a Jean Monnet házban találkoztunk Párizsban nemrégiben. Én is ott voltam, frakcióvezetők, frakcióvezető helyettesek és jelen voltak, illetve a parlament elnöke. És azt kell, hogy mondjam, nagyon nagy benyomást tett rám, hogy ilyen kis körben meg tudtunk vitatni nagyon gyakorlati kérdéseket, hogy a parlament hogyan tud jobban működni, hogyan tud megfelelően működni az ellenzék, milyen ellenőrző mechanizmusokra van szükség, és hogyan lehet szavatolni azt, hogy a pártok, az ellenzék és kormánypártok is részt vegyenek mindenben. Én, én bennem lett újra a remény az iránt, hogy a demokratikus és jogállami folyamat Ukrajnában jó úton halad. Szerintem jó tapasztalat volt ez mindannyiunk számára. Persze érdekel bennünket az is, hogy a legutóbbi berlini találkozók óta önök hogyan tekintik a további jövőt. in die deutsche Verantwortung auch, weil sie zurzeit die Präsidentschaft haben. Äh, aber wie weit ist man da gekommen, weil das ja benötigt. Kérdés, hogy mennyire sikerült äh, előre haladni a kijelölt úton, hiszen fontos az is, hogy Putyin elnök a saját äh, szövetségeseit is meggyőzze a Donbass régióban hogy működjenek együtt. Nekem még vannak kétségeim ezzel kapcsolatosan, önél a szó, tessék. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, Brock úr. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy az Európai Parlament képviselőihez és a nemzeti parlamentek képviselőihez szóljak. Nagyon örülök, hogy beszámolhatok önöknek arról, hogy hol is tartunk ma közel három évvel az ukrajnai események kezdetét követően. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki támogatja Ukrajnát a különböző nemzetközi és nemzeti fórumokon, gazdasági értelemben, politikai értelemben és technikailag is ebben a, az átmeneti időszakban. Három évvel ezelőtt, 2013. november 21-én kezdődött a forradalom Ukrajnában, amikor is eh, az ukrán kormány nem írta alá a társulási egyezményt az EU-val. Három évvel később úgy hiszük, hogy ez a dokumentum, amelyet 27 tagállam aláírt és ratifikált, egyfajta menetrendet jelöl ki a reformjaink szempontjából, és meghatározza a közös feladatainkat, az, az Ukrajna és az EU feladatait is, és eh, felvázolja azt, hogy milyen kihívásokkal szembesülünk. Ukrajna számára ez nem csak egy egyszerű dokumentum, ez egy szimbólum, a szabadságharcunk szimbóluma. És az ukránok nem térnek el sokban más nemzetektől, mi is békét akarunk, biztonságot, a jólét egy bizonyos szintjét szeretnénk megvalósulva látni, és a célok elérése érdekében elsősorban magunkra támaszkodunk, és persze ezt követően a partnereinket is próbáljuk megnyerni az ügyünk számára. Európától nem biztonságot kérünk, hanem Európától esélyt kérünk. Ezért is aggaszt bennünket annyira a jelenlegi helyzet. Hollandia továbbra sem ratifikálta ugye a megállapodást. Nem azért kérünk esélyt Európától, mert úgy gondoljuk, hogy megillet bennünket az, hogy vakon támogassanak bennünket, hanem azért, mert hiszünk az értékekben, hiszünk a szava hihetőségben. Ukrajna Európát választotta, Ukrajnát büntetik, mert Európát választotta, és ne tegyünk úgy, minthogyha Ukrajna helyzete csak Ukrajnáról és Oroszországról szólna, ez mindannyiunkról szól. Vagy ölbetett kézzel nézzük, ami történik, vagy pedig egységesen lépünk fel és szolidaritást ról teszünk tanúbizonyságot. Tudjuk, hogy Hollandiában mi is a helyzet a negyedik választás előzményeképpen, és sajnáljuk, hogy ez a társulási egyezmény, amelyet ilyen nagy mértékben támogatott az Európai Parlament, és amelyet támogattak a nemzeti parlamentek is, most gyakorlatilag ilyen ellenállásba ütközik. Mindenféle nyomosabb indok nélkül véleményünk szerint. De hát ha mégis megoldást találnak, mint ahogyan azt Rütte miniszterelnök úr is jelezte, és reméljük, hogy a, az együttműködés az összes politikai párttal és az összes képviselővel végül eredményes lesz. Remélhetőleg sikerül a holland remélhetőleg objektív fenntartásokat megszüntetni, felszámolni, és eh, mi egyébként nem szeretnénk újra tárgyalni a társulási egyezményt, nem szeretnénk azt módosítani, és szeretnénk, hogyha Ukrajnát eh, nem diszkriminálnák a megoldás megtalálása során. Ezért az összes eh, európai parlamenti politikai erőt is szeretnénk megkérni, hogy vegyék fel a kapcsolatot a holland pártjaikkal, és próbáljanak hozzájárulni ahhoz, hogy megoldás elfogadható megoldás szülessen mindenki számára. A társulási megállapodás végrehajtásával párhuzamosan, biztosan tisztában vannak ezzel, egy nagyon nehéz helyzet közepette, keleten, és a hibrid háború, a hibrid hadviseléssel egyidejűleg harcolunk a reformok színterén is. Néhány reform már eredményes volt. Az energetika, az adózás, a banki ágazat területén reformokat hajtottunk végre, valamint az energiaforrások földrajzi diversifikációja és az energiaellátás területén. Néhány számot mondanék. 2014 márciusában Ukrajna pénztárában 10 ezer dollárnyi összeg maradt. Mostanra sikerült eljutni oda, hogy makrogazdaságilag stabilizálódtunk, az év végére növekedés valósul majd meg, kis arányban ez csak 1%-os növekedés, jövőre azonban már 3% az előrejelzés az ország gazdaságilag talpra áll, jó úton haladunk. Az ország költségvetési hiányát sikerült 5%-kal csökkenteni, a banki ágazatunkat is sikerült rendbeszedni. Ez volt az egyik legkorruptabb ágazatunk. 82 bankot zárattunk be, 82 bank szűnt meg, a, az ukrán bankrendszer ezzel megtisztult. Az energia árakat is sikerült megfelelően alakítani. Jelen pillanatban az ipari energiaárak és a háztartások energiaárak között nincs különbség. Sikerült azt a korrupciós lehetőséget megszüntetni, amely Ukrajna függetlensége óta létezett, 1991 óta. A Naftogáz cég első ízben nyereségesen működik Ukrajnában, ismét csak 91 óta ez most először történt meg. Ezt a vállalatot egyébként nagyon erős állami, nagyon jelentős állami támogatásokban részesítette az állam az elmúlt években. Folyamatosan növeljük a politikusok elszámoltathatóságát és a tisztviselők elszámoltathatóságát. Reménykedünk abban, hogy ezzel sikerül egyre több polgárbizalmát is megnyernünk, a közigazgatásba és a politikába vetett bizalmat. Fontosnak tartjuk, hogy a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó nemzeti ügynökségünk jól működjön. Ők elemzik folyamatosan a különböző információkat, és hogyha úgy találják, hogy jogsértés történt, akkor a nemzeti korrupció ellenes bizottság elé kerül az ügy, majd a bíróság elé. Szeretném azt is elmondani, hogy a forradalmunk arról szólt, hogy az igazságosságot választjuk az igazságtalanság helyett. Ezért is fontos, hogy sikerült az alkotmány módosításokat elfogadnunk az igazságszolgáltatásra vonatkozóan. Szeptember 30 óta vannak ezek hatályban, és most sikerült végre egy átlátható rendszert teremtenünk. Megreformáltuk a bírvok megválasztását is, és sikerült ezt az ágazatot is megtisztítanunk, amelyet szintén korrupció jellemzett. Tehát nem csak a korrupció ellenes intézmények létrehozása révén próbáljuk a korrupció métejét megszüntetni, hanem próbáljuk a jogszabályokban található jó kézagokat is felszámolni. Az egyik olyan eredmény, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és ez is összefügg a korrupció ellenes küzdelemmel, az, hogy augusztus 1 -e óta bevezettük az elektronikus közbeszerzése rendszert, amelyel az év végéig meg tudjuk takarítani a tervezett közkiadások 16%-át. Itt is megakadályozzuk azt, hogy visszaélések történjenek az adófizetők pénzében. Szeretnénk megköszönni az Európai Bizottságnak, hogy eljutotta nekünk az autonóm kereskedelmi intézkedésre vonatkozó dokumentumot. Itt a parlamentben is szavazni fognak róla. Azt hiszem, ez egy újabb ösztönző lenne Ukrajna számára, hogy még, több, még nagyobb lendületet adjunk a kereskedelemnek Ukrajna és EU között. Egy másik fontos ügy, amelyet mindenképpen szeretnék itt megemlíteni, a vízumliberalizációs megállapodás Ukrajnával. Ukrajna 144 konkrét előfeltételnek tett eleget, ezeket tartalmazta a vízem liberalizációs cselekvési terv. Sokszor ez jelentős költségekkel jár, sokszor fájdalmas volt, de ezeket mind-mind teljesítettük. Ez azt jelenti, hogy most már az Európai Unión a sor. Örülünk annak a döntésnek, illetve annak a javaslatnak, amelyet az Európai Bizottság terjesztett elő ebben az összefüggésben, Örülünk az AFET, a Júri és a LIBE szakbizottságok kedvező állásfoglalásának. Szeretnénk elkerülni azt, hogy Ukrajna most egy másik háromoldalú egyeztetés áldozatává, vagy túszává váljon. Tudjuk, hogy az európai intézmények most a felfüggesztési mechanizmusról vitáznak. Azt hiszem, a párbeszédünk hitelességének kérdése az, hogyha az egyik fél teljesítette a feltételeket, akkor mindenképpen elvárhatja a másik féltől, hogy eleget tegyen ígéretének, és betartsa a megállapodást, amely előjáróban megszületett. Pozitív jelzéseket kaptunk az európai parlamenti kollégáinktól, ennek jegyében is szeretném önöket ösztönözni arra, hogy lépjenek a tettek mezejére, és támogassák a gyakorlatban is az ukránokat, hiszen ők mindenképpen kiérdemelték ezt, tekintettel arra, hogy egyéneként és társadalomként is mind mentek keresztül. Olyan időket élünk, amikor egy nagyon nagy kihívás felemészti a különböző erőforrásainkat, a pénzügyi és, és a humán erőforrásainkat is, ez a háború. A GDP 5%-át költjük védelemre és biztonságra, de ez nem csak a GDP-ről szól, és a számokról nap, mint nap. Azt látjuk, hogy katonáink közül egyre többen veszítik életüket, és az Orosz Föderáció pedig eh, megsérti a tűzszünetet. A, az EBESZ monitorozási missziójának a munkáját is ellehetetlenítik, a technikai feltételeik is folyamatosan romlanak. 700 tank állomásozik a megszállt Donbass területen, 300 különböző rakétarendszer, és mindez még a reguláris orosz haderőn felül található ott. Ami Normandia formátumú berlini tárgyalásokat illeti, igen, Németország és Franciaország támogatásával sikerült megállapodni egy konkrét menetrendben, ahol az első biztonságpolitikai előfeltételeket egy konkrét sorrendben kellene teljesíteni, és a humanitárius előfeltételeket kellene teljesíteni, és csak ezután tudnánk visszatérni a politikai menetrendhez, ahol Ukrajna egyébként már nagyon sokat tett, talán többet is, mint amennyi az erejéből tellett. Hogy amikor azt halljuk, hogy egyesek azt akarják, hogy az EU és Oroszország közötti viszonyt vizsgálják, vizsgáljuk felül, úgy gondolom, Európa nem szenvedhet morális vereséget, vereséget, és gondoljunk arra, amit Churchill mondott. Ne válasszunk a szégyen és a háború között, mert hogyha ezek közül választunk, akkor mindkét szintéren veszítünk. Ők megosztottságot akarunk, mi egységet akarunk, szolidaritást, szabadságot és demokráciát, ők pedig nem hisznek a szabadságban és a demokráciában. Ezért nekünk jutott az a feladat, hogy kiálljunk ezekért az értékekért, megvédjük őket, és nem szabad sakjátszmába bocsátkozni a Kremlel, mert ők bármikor felborítják a saktáblát. Ukrajna nem választotta Oroszországot ellenségéül, Oroszország választotta ellenségéül Ukrajnát. És nem az EU döntött úgy, hogy Oroszország ellenfele lesz, hanem fordítva történt ez. Mi meghoztuk a döntésünket, kiállunk emellett, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy egy jobb nemzetté váljunk, és egy olyan nemzetté, amelyet szabályok vezérelnek, ahol a jogállamiság érvényesül, és amely összehasonlítható az olyan országokkal, vagy hasonlatos az olyan országokhoz, amelyek a szemünkben sikeresek, és ezek az EU tagállamai. Köszönöm. Köszönjük szépen. Spanyolul folytatom. Szóval al debate. Folytassuk a vitát. Gáler úr az első hozzászóló. Vielen Dank. Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm Önt. A DEVE szakbizottság delegációs útja alkalmával már találkoztunk a múlt héten Kijevben, és örülök, hogy újra itt van. És szélesebb körben is ismerteti, hogy Ukrajna milyen úton jár, milyen előrelépéseket ért el ez idáig. Csodálatra méltó, hogy a reform erők, mert azért vannak más erők is, hogy a reformerők milyen álhatatosan próbálnak kilépni a régi mintákból, és egy, próbálnak egy normális államot felépíteni. Azt hiszem, ez mindannyiunk támogatását megérdemli. Kievben jártunk a múlt héten, és egy másik városban is, és mindkétszer azt láthattuk, hogy ukrán állampolgárokat ölnek orosz, oroszok. És ezt ki, ki kell mondani, hogyha európaiakként megfelelő döntéseket akarunk hozni. A vízum kérdésre akarok ma összpontosítani, mert az EU szempontjából, az EU hitelessége szempontjából ezt alapvető kérdésnek tartom. Főleg Ukrajna és Grúzia érdekel engem most, Koszovót és Törökországot most tegyük félre. Szerintem nem szabad őket egy kalap alá venni, itt sem, de a tanácsban sem. A miniszter asszony elmondta, hogy Ukrajna minden feltételnek eleget tett, ez valóban így van, ezért szerintem fontos, hogy most már mi is eleget tegyünk a vállalásainknak. A felfüggesztési mechanizmusra szükség van, politikailag is, de a trialógus a tényleges politikai célkitűzést, a vízumliberalizációt nem torpedózhatja meg szerintem. Hiba lenne, fatális hiba lenne, hogyha egyetlen egy megfogalmazás miatt, amelyben nem tudtak eddig megállapodni, most elhalasztanák a találkozát. Szeptember 24-én az Euromaidan évfordulója után három nappal lesz egy csúcs találkozó. Itt nem lenne jó, hogyha az intézmények csak egymást hibáztatnák, és ez egyedül Putyinmal már hajtana a vizet egyébként is, mert akkor mondhatná Putyin azt, hogy az európaiakban nem lehet bízni, meg bízhatatlanok, gyertek ide, Oroszország nyácska majd ad nektek vízumot, meg mindent. Szerintem e, tárgyalni kell a libebeli kollégákkal is, hogy mindenki vesse adba a befolyását, és hogy időben olyan mederbe tereljük a dolgokat, hogy november 24-éig ne veszítsük el a hitelességünket. Ezt kérném tehát, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy egy olyan külpolitikai helyzetben találjuk magunkat, ahol eredményekre van szükség, és meg kell erősíteni a reformerőket, nehogy megerősödjenek újra a, azok, akik a hagyományos úton haladtak. De Meszmeker képviselő? Ja, dank u wel, uh, mevrouw Klimpucs. Hartelijk welkom. Köszönöm szépen, Klimpucs asszony. Üdvözlöm Önt itt. Örülök annak, hogy ismételten ellátogatott ide. Bizonyára emlékszik rá, hogy én Ukrajna barátja vagyok. Én a teljes vízummentesség mellett voltam, mindig is a területi integritást támogattam, illetve támogattam Ukrajnát az orosz agresszió ellenében. Számos reformot végrehajtottak már, bizonyos reformok azonban csak papírban lét, papíron léteznek. A barátok egymásnak, egymással nagy, fontos, hogy őszintén beszéljenek, sajnos nem mindig jó híreket kapunk. Például ott van a bányászok sztrájkja, már hónapok óta nem kaptak fizetést, aztán említette az online vagyonnyilatkozatot. Ez pozitív, örülök neki. Végre működőképes is a rendszer. Egyébként az ukrán lakosságban, lakosság köreiben elég nagy a dű, tehát nagyon sok a dühös ember, a mérges ember. Egy milliárd, euró, egy milliárd dollár sorsáról van például szó, ami az legutóbbi IMF kölcsönt illeti. Amikor hazamegyek a választókörzetembe, és érvelni próbálok amellett, hogy miért kell Ukrajnát támogatni, ez nem mindig egyszerű, de annak örülök, hogy végre ez az online vagyon nyilatkozat, ez használható. De sajnos a korrupciós probléma rendkívül nagy, a korrupciós hivatal 340 dolgozója azt hiszem csak elég nagy munkával tudja magát átrágni ezen a rengeteg vagyonnyilatkozaton. Remélem, hogy az állam is odafigyel majd arra, hogy a jövőben a korrupciót megfékezzék. A, napok, a napi problémákat, tehát a korrupció mindennapi előfordulását kell vagy megfékezni. Én egy postai küldeményt küldtem egy ukrán barátomnak Kievben, semmi különleges, csak sál, meg csokoládék, ilyesmi, de 200 eurót kellett fizetni a barátomnak azért, hogy ezt átvegye a vámhivatalban. Ez egyenlő egy átlag fizetéssel Ukrajnában. 75 euró lett volna annak a díja, hogy ezt a csomagot megkapják. Ehhez nem volt semmiféle magyarázat. Úgy tűnik, hogy egyesek saját maguk alakítják ki a szabályokat. A vám hivatal reformja és feltétele volt a vízummentesség megadásának, de a gyakorlatban ez még nem tapasztalható. Tehát a normális emberek, az utca emberei el kell, hogy szenvedjék nap mint nap a korrupciót. De ezzel kapcsolatban mit tudnak tenni? Ha itt nem törődik semmi, addig nem valószínű, hogy az emberek bizalommal lesznek örök iránt. Én egyébként mindenképpen támogatom a vízummentességet, ezt a kormányomban is elmondom, kormányomnak is elmondom, és az EU mindent megtesz azért, hogy Ukrajna mellett kiálljon, de azt hiszem önöknek is van azért feladata. Sevicius úr, üdvözlöm Önt, miniszterasszony! Mindig nagy öröm számomra, hogy itt üdvözölhetem, hiszen annyira elkötelezett szeméről van szó, és annyira elszánt híve a Ukrajna EU-s integrációjának az ukrán parlamentben is nagyon aktív, illetve az összes eh, integrációs kérdéssel nagyon aktívan foglalkozik. Tűnt azt hiszem, hogy a megfelelő személy arra, hogy ezeket a kérdéseket megválaszolja. Első kérdésem az lenne, hogy az információ manipuláció, illetve a félretájékoztatás, a propaganda, ami Oroszországból eled Ukrajna felé, erről hogyan vélekedik ugye az ukrán lakosság általában kivalóan beszél oroszul. A különböző közvetítéseken keresztül az oroszok elérik az ukránokat. Az ukrán, a, az orosz állam által finanszírozott tévéadók közvetítenek Ukrajnában is. Ezt mennyire figyelik, mit gondolnak erről? Az orosz, orosz tévéadók, mondom, megpróbálják elérni az ukránokat. Itt a parlamentben nem sokára megszületik egy új jelentés a propagandáról, a félretájékoztatásról. Nem csak rossz részről vizsgáljuk ezt, és nem egyértelmű, hogy mindenek milyen hatása van az európai a gondolkodás módjára. sokan úgy vélik, hogy ez a sajtószabadságba való beleszólás, és ez minden egyes demokráciában egy nagyon kényes kérdés. Második kérdésem. Az új online vagyonnyilatkozati rendszerrel, amit végre be tudtak üzemelni, és ehhez gratulálok. Nos, ezzel a rendszerrel ugye nagyon érdekes dolgokra derült fény. Elég sok államhivatalnok elég gazdag, és úgy tűnik, hogy akár úgy is tudnák a, az ukrán államot, az ukrán államot támogatni, hogy különböző állampapírokat vesznek például, vagy infrastruktúrális projektekbe fektetnek be. A kérdésem egyébként az lenne, hogy a lakosság hogyan fogadta, mikor nyilvánosságra hozták ezeket a vagyonnyilatkozatokat. Tehát mit gondolnak az ukránok, a politikusok és a magas rangú állami tisztviselők vagyonáról? Vagy az otthon tartott vagyontárgyakról, amelyek, vagy tőkéről, amit az emberek nem befektetnek cégekbe, ide-oda, hanem otthon tartanak. Erről hogy gondolkodik a közvélemény? Köszönöm, Bognár kolléga. Vielen Dank, Frau stellvertretende. Köszönöm szépen, tisztelt miniszter elnök helyettes asszony a tisztázó szavait. Akkor is, hogyha az ukrajnai állapotokat kritiz, kritizáljuk, hadd mondjam el, hogy a rendszer nagyon sokáig korrupció áldozata volt, korrupcióval működött, és nagyon nehéz néhány év alatt ezt teljesen megszüntetni. Én nagy Csodálatomat szeretném kifejezni ezzel kapcsolatban, ami eddig történt. Ami a vízum liberalizációt illeti Gáler úr szavaihoz csatlakozom, én is támogatom önöket. Van egy konkrét kérdésem. El kell mondanom, hogy a múlt heti ukrajnai látogatásom előtt Engem e, rám nagy hatással volt az orosz propaganda. És látom, hogy nagyon sok minden mégis máshogy van, az önökkel való találkozónak köszönhető és megváltozott a nézőpontom. Kérdésem, nem lenne-e lehetséges nem, lehetővé tenni azt, hogy az ukrán kormány információkkal, hírekkel lássa el a mi sajtunkat, hogy az orosz propagandával szemben legyen egy ellenpólus. Én tudom, én, én láttam, hogy én rám milyen hatással volt az orosz propaganda, valamit tennünk kell ennek ellenében. Köszönöm. Most pedig Schwarzenberg úrnak adom meg a szót, a cseh parlament tagjának. Ja, E, Ukrajina, tady bylo mnoho připomínek k Ukrajině, vytýkali se korrupció. Ukrajnával kapcsolatban nagyon sok e, észrevételt hallottunk, a korrupciót kritizálták, és e, helyesen utalnak arra, hogy Ukrajna annak idején része volt a Szovjetuniónak. Ne felejtsük el azonban, hogy korábbi elnököket támogatott Oroszország, tehát korábbi ukrán elnököket támogatott Oroszország, és a korrupcióval is támogatják a rendszer fennmaradását, fenntartását, de nekünk mindenképpen föl kell emelnünk szavunkat a korrupció ellen, ezzel Európát védjük. Nem szabad elfogadnunk, hogy azáltal, hogy elfoglalnak egy külföldi területet, bekebeleznek, bekebelezik Ukrajna egy részét Oroszországban. Hogyha mi, miután az amerikai csapatok fokozatosan visszavonulnak Európából, és a csendes óceáni térségben is átalakulnak az erőviszonyok, azt hiszem elég egyértelmű, hogy ki lesz a szuperhatalom a világban. Nyilván nem a Donetszki régió, meg a keleti eh, kelet-ukrajnai falvak érdeklik Putyint, hanem az egész Ukrajnára fáj a foga, és előbb-utóbb egész Európát akarja majd uralni. Ezt ne feledjük. Ukrajna Franciaország nagyságú ország, a lakosság is hasonló. Ez egy gazdag ország. Egy jó hírt nem hallottunk még öntől, asszonyom. Többször jártam már Ukrajnában, és lélekemelőnek láttam azt, ahogy a civil társadalom hogyan építi fel magát. Ez egy nagyon pozitív fejleménye az elmúlt éveknek. A civil társadalom végre kimondja véleményét, ez egy nagyon dinamikus rendszer. Vladimir Vladimirovicsnak mindenképpen köszönettel tartozunk. Ő újította meg az ukránok és a kormány kapcsolatát. Ezáltal az ukránok hazájuk, Ukrajnában végre hazájukat látják, Egyébként elég komoly gondok vannak a határon, tehát az ukrán és az elfoglalt területek határán. Láttam a lebombázott épületeket, láttam a szenvedő embereket. Ukrajna továbbra is szenved, továbbra is próbálkozik, Európának segítenie kell, eddig szégyenletesen kicsi segítséget nyújtott Európa. Köszönöm. Még ketten jelentkeztek. Mindenkit arra kérek, hogy két percben próbálják meg összefoglalni a kérdést, hogy legyen idő a válaszra. Jurek úr az első. E, dziękuję bardzo. Dzisiaj mieliśmy e, przyjemność... Köszönöm szépen, elnök úr. Ma nagyon font, kapcsolatos bejelentéseket hallottunk Mogadini asszonytól, illetve az USA nagykövetétől, az energiabiztonságról, illetve az ukrajnai kereskedelm állapotáról. Az, a Nord, Nord Stream 2 építéséről van szó. Mi az Európai Parlamentben ellenezzük ezt, nem akarjuk, hogy a katonai agresszión túl még Ukrajna gazdasági izolációjára is sor kerüljön. Egy dolgot tegnap nem említettünk, ezért most megemlítem. Tegnap került sor az, az Oroszországban a bolsevikok 99 évvel ezelőtt vették át a e, hatalmat. Ez egy rettenetes korszak, egy rémálom kezdete volt. Lenin utolsó e, e, szobra nemrégiben tűnt el Ukrajnában. Nem, nem is olyan régen volt ez. Nagyon fontos jelzésértékű ez nyugat számára, Európa számára. Ezekben a Ezekben a dolgokban nagyon haladó szelleműek az ukránok. Az Ukrajnában azonban nagyon fontos a szovjetiz, az, szovjetizáció megszüntetése, Számos olyan e, templom e, van Ukrajnában, e, például a Mária Magdolna templom, amely mind a mai napig például koncertterem. A szovjet uralom alatt ugyanis ezeket a templomokat megfosztották a felekezeti céljuktól. Nem lehetett felekezeti célokra használni ezeket. Köszönöm szépen, Kárnyátja asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a nagyon átfogó beszámolóért az ukrán helyzetről, a reformokról, az előrelépésről. Minden alkalommal, amikor egy ilyen nagy presztízsű újságban, mint például az Economistban azt olvasom, hogy az ukrajnai reformok bukás kudarcot vallottak, hát akkor végig kell gondolnom, hogy még csak két éve kezdte meg a reform folyamatot Ukrajna. Egy olyan helyzetben, amikor háború dúl Ukrajnában, azt kell, hogy mondjam, hogy az orosz propaganda E, az európai intellektuálisok, az európai értelmiség agymosása tényleg nagyon erősen folyik. Én is egy olyan országból jöttem, ahol nagyon fontos reform folyamatokra került sor, és még ennek sincs vége. E, Ukrajna Ukrajnában fontos szerepet játszik a civil társadalom, amely nem fogja elfogadni, hogy a Majdán előtti helyzethez térjenek vissza. Én nagyon sajnálom, hogy a víza liberalizáció megakadt a, hogy a vízum felfüggesztési mechanizmussal kapcsolatos dialógus is megakadt. Nekünk azonban feladatunk az előrelépés, a trialógusnak megoldást kell találnia a vízeliberalizációra, ezen dolgozni kell. Két kérdést szeretnék föltenni, tisztelt miniszterhelyettes asszony. Az egyik a Nord Stream 2. Hogyan értékeli ennek a hatását az ukrajnai energiaágazatra? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen segítséget kap a nato és az EU-n keresztül az önök biztonsági ágazata. Úgy gondolja el, hogy ez hatékony, és realisztikus, megfelele az igényeiknek. Köszönöm szépen. Bocskor asszony következik. Thank you very much. Uh, köszönöm szépen. Újra ebben a, az épületben üdvözölhetem uh, miniszterelnök helyettes asszonyt. Ugye az EU-Ukrajna parlamenti delegációban uh, volt szerencsénk együtt dolgozni. Uh, Gratulálok az új pozícióhoz és az előadásához is, amelyben bemutatta azokat az eredményeket, amiket gazdasági téren elértek. A vízummentességgel kapcsolatosan ugye én is szeretném azt elmondani, hogy az európai parlamenti képviselők nagy többsége azt támogatja azt, és nem csak szimbolikus értelemben, hogy Ukrajnának mielőbb meg kell kapnia a vízummentességet, mivel ugye teljesítette az összes kritériumot, és ez valóban ugye egy olyan kérdés, ami most már nem váradhat tovább magára. Ugye ezt többször kifejezte a magyar kormány is Ukrajna felé. Nagyon örülünk annak, hogy ugye Ukrajna az európai utat választotta, és ugyanúgy gondolkodnak ebben a kérdésben az Ukrajnában élő kisebbségek is, mivel ez közös érdekünk, hogy az európai út az a közös utunk legyen. Ennek ellenére ugye felszeretnék vetni egy olyan kérdést, ami a, néhány héttel ezelőtt került figyelmembe, hogy olyan oktatásügyi reformok kerültek most napirendre, amelyek csökkentik a kisebbségek jogait. Tud-e ebben hatást gyakorolni, hogy ez a valóban nem európai szemléletű irányvonal visszafordítható-e, és, és hogyan tudnánk ezt befolyásolni, hogy mindenki számára kedvező legyen ennek az oktatásügyi reformnak a kimenetele második olvasatban. Köszönöm. Az utolsó hozzászólom Szerűs Voszki úr. Uh, thank you. Very, very brief. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Tisztelt eh, miniszterelnök eh, helyettes asszony, eh, szeretnék én is gratulálni önnek az európai úthoz. Egyetlen más európai ország sincs, amely háború alatt reformokat fogadott volna el ebben az értelemben. Három dologban kell bocsánatot kérnem sokunk nevében. Először is azért, hogy ez e, az Európai Unió a holland xenofób, e, xenofób e, népszavazás során téma volt a, az EU-Ukrajna társulási egyezmény, illetve emellett bocsánatot kell kérnem azért is, mert nem úgy oldottuk meg, ahogy kellett volna a Nord Stream 2-es problémáját, és azért is, mert az opád, amely ennek a felét teszi ki, hozzájárultunk ahhoz, hogy Ukrajna energia szempontból izolálódjon. Ez az Európai Uniós gazdasági és politikai érdekek miatt volt így. Elnézést kell kérnem ezért, ezekért a dolgokért. Most kérem válaszoljon ezekre a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen. Szárius Volszki úr utolsó hozzászólásával kezdeném. Köszönöm szépen. Az északi áramlatról kérdez, kérdezett valaki. Valóban úgy látjuk, hogy ez egy politikai projekt, és nem gazdaságilag fenntartható, és nem gazdaságilag megalapozott projektről van szó, és több dolog mellett nagyon fontos biztosítani azt, hogy illetve azt akarják ezzel elérni, hogy Ukrajnát ki lehessen kerülni, és ne legyen tranzitország gázszállítás szempontjából. Ami az OPA döntést illeti, ez számunkra eh, eléggé váratlanul érkezett, mert azt gondoljuk, hogy az európai eh, energia csomag és a harmadik csomag ez a szolidaritásról eh, szól, és eh, vissza, és, és, és nem enged meg olyan intézkedéseket, amelyek torzítják a versenyt, pedig pontosan ez történt az Opal, Opallal kapcsolatban. Azt remélem, hogy visszacsinálják majd, vagy valami megoldást találnak arra, hogy hogyan lehetne ezt visszacsinálni. Ez a Nord Stream 2-est és az Opált mindkettőt lefedi. És ahogy Kanyete asszony is mondta, a Gazprom dominanciája pontosan ezt mutatja, a Nord Stream és az Opál döntés is, további lehetőséget teremt ez a piaca való visszaélésre. Ennek semmi köze a gazdasághoz, illetve a gazdasági érdekekhez és a versenyhez. Ami a deszovjetizációt illeti, köszönöm szépen, hogy Jurek úr ezt fölvetette. Ez valóban fontos téma számunkra is, hiszen így kívánunk visszatérni a gyökereinkhez azt gondolom, ahogy az amerikai nagykövet is mondta, mondta, hogy ő a Szovjetunióban élt, én is éltem a Szovjetunióban, és én emlékszem, hogy a zsinagógából hogy lett bábszínház, emlékszem, hogy a templomból hogy lett raktár. Most sokkal jobb a helyzet. Biztosítottuk azt, hogy vissza tudjuk térni a, a gyökereinkhez, a, a vallási, felekezeti, tiszteletadási helyeket tényleg tiszteletben tartsuk, és ezek az eredeti céljukat szolgálják. Mi több etnikumú nemzet vagyunk, és a kisebbségek jogait is tiszteletben kell tartani, és őket tényleg tiszteletben tartjuk. Azt gondolom, hogy az egyik bizonyítéka ennek eh, az, hogy eh, pontosan a magyar eh, kisebbség és képviselői is bekerültek a helyi, illetve a regionális tanácsba, és ez azt jelenti, hogy politikai szintéren is van lehetőség a képviseletre. Úgyhogy nem fogadnám el az orosz propagandát, nem hinném el az orosz propagandát. Az orosz propaganda az volt, hogy azért jöttek Ukrajnába, hogy megvédjék az orosz nyelvű embereket, ukrajnaiakat. Én Kievben születtem, ott nőttem fel. Az iskolában, az iskola társaim 80% az iskolában, és otthon is oroszul beszéltek azért beszéltek oroszul, mert az volt a divat, nem azért, mert a szüleik vagy a nagyszüleik oroszul beszéltek volna. Próbáltak jobban alkalmazkodni a szovjet helyzethez annak idején ezzel. Ez tulajdonképpen csak igazodás volt azok számára, akik sikert akartak elérni. 30 évvel, 25 évvel később a gyermekeim iskolában, iskolába járnak, Kijev közepén, központjában, és azon nagyon kevesek közé tartoznak, akik ukránul beszélnek az iskolában, az ukrán iskolában, az ukrán osztályban. Ők ukránul beszélnek a szünetben. Ez azt jelenti, hogy nem igazán látok semmilyen veszélyt arra, hogy az orosz nyelvet bármilyen fenyegetés érné Ukrajnában, Kijevben vagy bármelyik városban, és ez megint csak mítosz, amelyet az orosz propaganda terjeszt, a valóságban azonban ez nem állja meg a helyét. Én biztos vagyok benne, hogy a bárki, aki járt Ukrajnában, az látta, hogy a média, a tévé, a nyomtatott sajtó, az elektronikus sajtó mm, több nyelven működik, és a színházak is minden létezik különböző nyelveken úgyhogy nincs, nem éri semmilyen fenyegetés az orosz nyelvet, úgyhogy nem kell ettől félni, nem kell megvédeni az oroszul beszélő személyeket Ukrajnában. Ez egy mítosz, ez egy propaganda, orosz propaganda. De ezt elhiszik az emberek, nagyon egyszerű ezt mostanában elhinni. Valaki azt említette, hogy az emberek még mindig szenvednek a gazdasági helyzettől. Igen, a makrogazdasági stabilizáció még nem mutatkozik meg mindenkinek az életében, ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára. Azonban egy ilyen helyzetben, amikor az ország erkölcsileg érzelmileg és pénzügyileg is teljesen leszívták az erejét. Nagyon könnyű préda ilyenkor a populisták számára a, a nép. Azt ígérik, hogy már holnap mindenféle javulásokat érnek el, és javítják az emberek helyzetét a szomszédaink is ezt próbálják valahogy beleverni az emberek fejébe. Igen, köz, hálásak lehetünk Vladimir eh, Putyinnak, nem csak azért, mert a civil társadalmunkat megerősítte Schwarzenberg úr, hanem azért is, mert politikai nemzetet eh, hozott létre, mert most már politikai nemzeté eh, válunk, azért, mert mobilizálni kell magunkat, mert össze kell fogni. Köszönöm, hogy utalt a civil társadalom szerepére Ukrajna. Én büszke vagyok, ennek a civil társadalomnak, a, arra, hogy a civil társadalmat képviselem a kormányban és a civil társadalmi szervezetekben dolgoztam mindig is, egész életemben részt vettem a munkájukban, elemző szervezetekben is. Azok, akik a forradalom után, én, én a forradalom után úgy döntöttem, hogy az államnak fogok dolgozni. Sokan hozták meg ezt a döntést, és a kormány, a parlament, az elnöki adminisztráció és a civil társadalom közötti szoros kapcsolatot fenn kell tartani, sokan gondoljuk így. És azok, akik részt vettek a civil társadalomban, és a változásokat be tudják indítani, azok képviselve vannak politikai szinten is. Ami a vagyonbevallásokat illeti, elektronikus vagyonbevallásokat illeti, az ezzel kapcsolatos feltárásokkal kapcsolatban hát nem mondhatom, hogy az emberek kifejezetten boldogok lettek volna az itt az ebben tartalmazott információk látán, azonban ez nem a folyamat vége. Ez egy nagyon fontos lépés, amit két éven nem tudtunk volna elképzelni, hogy minden megtalálható lesz a weboldalon a polgárok számára hozzáférhető, ilyen részletességben. Tehát, hogy az ukrán tisztviselők ezt, ezt az elektronikus bevallást elkészítik. <clears throat> Tehát elszámoltathatóak, hogyha valamit nem legálisan szereztek valami vagyont, vagy nem tudják bizonyítani, hogy legálisan szerezték ezt a vagyont. és a korrupció megelőzéséért felelős ügynökségnek pontosan ez a feladata. 300 ember fogja ezt elemezni, tette föl valaki a kérdést. Ne aggódjanak, ne aggódjanak, mindenki figyelemmel kíséri az ügynökség munkáját, az egész ország segít nekik. Múlt héten volt az utolsó hét, amikor az elektronikus bevallásokat be lehetett eh, adni, eh, és, napon, és eh, het hét, egy héten három és fél millióan mentek erre a weboldalra. Ez nem azt jelenti, hogy ilyen sokan akarták leadni a bevallásokat, hanem annyian ellenőrzik a leadott bevallásokat a parlamentben, a civil társadalomban, az ügynökségben. Az embereknek joga, képessége és a a korrupció megelőzésért felelős ügynökség feladata az, hogy, hogy elvégezze ezt a feladatot, de segít nekik nagyon sok ember. Pontosan így folyik ez, nincsenek egyedül az ügynökség munkatársai. Köszönöm mindenkinek, aki támogatta azt, hogy az Európai Unió és a vízum liberalizációval kapcsolatban megtegye a szükséges lépéseket. Én tényleg remélem, hogy önök segítenek. Az európai parlamenti képviselők valóban komoly barátok, támogatók voltak nekem aki eddig parlamenti képviselő voltam, számomra az önökkel való párbeszéd mindig is nagyon hangsúlyos és fontos volt. A nyitottság, a, az őszintesség, a bizalom határozta meg a kapcsolatunkat. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Demesmaker úr, azok az ügyek, amelyeket felvetett, azzal kapcsolatban, hogy küldött egy csomagot a barátjának, és a postán mennyit kellett ezért fizetni. Sajnálatos, hogy ez is annak a jele, hogy sajnálatos módon a társadalom még mindig nem egészséges, és ezzel mindig, er, ezzel még foglalkoznunk kell. A a barátját pedig arra bátorítom, hogy ne csak írjon erről a témáról, eh, hanem eh, menjen el a bíróságra, és, eh, és tegyen feljelentést ezzel kapcsolatban, mert ez megvesztegetésnek számít. Sajnos gyakran az emberek csak panaszkodnak, de nem hajlandóak az időjüket, idejüket arra áldozni, és nincs nincsenek idegeik ahhoz, hogy folyamatosan bíróságra járjanak. Pedig erről van szó, ezt cselekedni kell. A civil társadalomban a polgárok, akik munkát végeznek, vagy a kormányon, vagy a parlamentben, vagy bárhol. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, miniszter asszony, a tájékoztatás köszönöm a vitát. Ukrajnával kapcsolatban ez lett volna az utolsó napi rendi pont illetve ez lett volna az olyan utolsó, az, az, utol, olyan, az utolsó azon pontok közül is, ahova meghívtuk a, a nemzeti parlamenti képviselőt, de hogyha még szeretnének maradni, természetesen semmi gond nincs ezzel kapcsolatban. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan... Kezdjük el a következő napirendi pontunkat, Törökország, a törökországi emberi jogok helyzete. Az elmúlt napokban nagy aggodalommal figyeltük az, hogy a HDP-nek több tagját is letartóztat, parlamenti képviselőt is letakoztatták, két alelnökét is. A HDP a harmadik legnagyobb párt a török nemzetgyűlésben, és ez egy nagyon komoly csapás a törökországi politikai pluralizmusnak. Ez az intézkedés eltávolítja Törökországot az Európai Unió értékeitől, illetve alapelveitől. Terkur, nagyon örülünk annak, hogy el tudta fogadni a meghívásunkat, nagyon rövid idő alatt kellett válaszolnia. Érdeklődéssel várjuk a véleményét a törökországi fejleményekről. Nemrégiben egy memorandumot jelenített meg az emberi jogi következtetések eh, vagy következményekkel eh, kapcsolatban, tehát a törökországi pucs, illetve az azt követő események emberi jogi vonzatával foglalkozott. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni a meghívást. Work on Turkey. Uh, The human rights situation in Turkey. Az emberi jogi helyzet Törökországban számomra és az Európa tanácsbéli kollégáim számára nagyon aggasztó dolog. Hogyha megnézzük Törökország fejlődését, alakulását eh, az elmúlt években, az elmúlt négy és fél évben egyébként ötször voltam Törökországban, tehát ha megnézzük Törökország eh, útját, akkor láthatjuk, hogy a helyzet folyamatosan romlott. Áprilisban kilenc napig jártam Törökországban, és eh, jelentést készítettem éppen, amikor a pucskísérlet történt június közepén, aztán szeptember végén is ott jártam néhány napig, és október elején is jártam ott. A pucs kísérlet trauma volt, és egyértelmű volt, hogy a fenyeg, az e, e, mögött álló fenyegetettségre ö, akarnak valahogy reagálni. Nem kérdőjelezem meg Törökország delegációját az európai ö, nyilatkozattól, vagy a, és a szükségállapot ö, ki nyilatkoztatásával kapcsolatban, de pontosan mit is jelent a derogáció? A derogáció nyilván nem, jelenti a, nem jelentheti azt, hogy az összes jogot felfüggesztik, nyilván az arányosság elvét továbbra is garantálni kell. Bizonyos dolgoktól nem lehet derogációt kérni. Gyakorlatilag teljhatalma van a végrehajtó ágnak, illetve általánosságban a közigazgatásnak, és nagyon véletlenszerű intézkedések történnek. Mindez nem csak az állami ágazatra, hanem a magánszektorra is komoly hatással volt. Ez számomra, ez jelenti számomra az igazi problémát. A normális védőkorlátoktól eltérnek ezek az intézkedések, és komoly kérdőjelek merülnek fel a jogállamisággal kapcsolatban általánosságban. Például az ártatlanság vélelmével kapcsolatban, a büntetőjogi felelősség egyénre szabadságával kapcsolatban, a jogbiztonsággal kapcsolatban, jog nélkül nincs büntetés, a retroaktivitás hiánya, a védelemhez való jog. És egyéb e, alapelveket, alapelvek sodrótak veszélybe. A kormány indokolta intézkedéseit a pucskísérlet után, de ahogy haladunk előre időben, nyilván elég egyre kevésbé hitelesek ezek a magyarázatok. Több mint százezer köztisztviselőt bocsátottak el, hihetetlenül sok magán céget, sajtó érdekeltséget szüntettek meg, és ez a folyamat ma is folytatódik. Ebben a memorandumban azt próbáltam elmondani, hogy sürgősen vissza kell lépni, tehát immáron nincs szükség erre a szükségállapotra, és meg kell szüntetni ezeket a folyamatokat. A kínzelásra és a, a megalázó bánásmódra való komoly jelek voltak a legriasztóbbak a, az államcsíny után tehát a normális védő korlátokat, a normális garanciákat túllépték egyértelműen ilyenkor. Az Európa Tanácsnak van egy kínzás ellenes bizottsága, és arra kértük a török hatóságokat, hogy amint lehet, próbálják, próbáljanak meg tiszta vizet önteni a pohárba, és amint mondjuk van rá, ezeket a vádakat utasítsák vissza. Ami a büntető jogi felelősséget illeti, egyáltalán nem egyértelmű, hogy az államcsinnel kapcsolatban ez hol áll. A bankok, a civil szervezetek, magáncégek teljes mértékben legálisan működtek, akkor is, hogyha a Gulen áramlathoz tartoztak, tehát egyáltalán nem volt ez bűncselekmény június 15-e előtt, hogyha, hogy valaki ezekhez a szervezetekhez csatlakozott. Utána hirtelen pedig az lett. Ami az er- arányosságot illeti, nem lehet ugyanazt a logikát alkalmazni a médiára, a köztisztviselőkre és a civil szervezetekre. Nyilvánvalóan a magán és az állami szférát meg kell különböztetni. És a egy nyilván egy minisztert sem lehet az állami szektoron belül ugyanúgy kezelni, mint egy alacsonyabb szintű köztisztviselőt vagy egy rendőrt, és egy katonát sem lehet ugyanúgy kezelni. De nyilvánvalóan mindenkire hatással volt ez, a, ez az államcsin kísérlet, és mindenkire ugyanazok a drasztikus intézkedések vonatkoznak, nem egyértelmű semmi, a bizonyítékokat nem ismerik meg az emberek, nem érthető, hogy kire sújt le az egy-egy intézkedés. A civil társadalomra és a magánszektorra gyakorolt hatás szerintem különösen aggasztó. A szólásszabadság, illetve a gyülekezési szabadság eh, sérül. Vagyonokat eh, fagyasztanak be, vagy eh, goboznak el, ez egyértelműen nem elfogadható, hiszen ez aránytalan intézkedés gyanú alapján egy szervezet működését beszüntethetik, illetve a vagyonukat is elkobozhatják, be, elkobozhatják, aztán a családtagokra is vonatkoznak ezek az intézkedések. Például gyanúsítottak, családtagjaitól elvették a, az útlevelüket, vagy más jogaikat korlátozták. Ez is elfogadhatatlan jogorvoslat kérdése, hova fordulhatnak az emberek jogorvoslathoz Törökországon belül, ez is egy nagyon súlyos probléma. Azok, akiket elbocsátottak, illetve voltak, vannak olyan emberek, akik egy úgynevezett mellékletben szerepelnek, tehát egy jogszabály mellékletében van egy lista, és akik ezen a listán szerepelnek, azok az alkotmányos bírós, alkotmánybírósághoz, vagy a felviteli bírósághoz nem fordulhatnak. Tehát nagyon sokakat érint ez. Az, vannak olyan emberek, akik megpróbálják megpróbálnak jogorvoslatot keresni, sok eset egyébként Strasbourgba is eljut. Az elmúlt hetekben nagyon sok ilyen eset érkezett Strasbourgba, és várakozásunk szerint kapunk még ilyen eseteket. Mielőtt nemzetközi szervekhez fordulnának az emberek, a törökországi jogorvoslat kérdése nagyon problematikus, sürgősen meg kell ezt oldani. Hogy a bírói ágazat, hogy a bírák tudnak -e ezzel a problémával foglalkozni, ezt a kihívást tudják-e kezelni, ezzel kapcsolatban nagyon komoly kétségek vannak, amikor több mint 3500 bírót és ügyészt bocsátottak el, vagy függesztettek fel, vagy indítottak eljárást ellenük. Nem egyértelmű, hogy hogyan működhet az igazságszolgáltatás részlehajlás nélkül ilyen körülmények között. Amikor megkérdezem, amikor felteszem a kérdést a török hatóságnak, azt mondják, hogy keressük az új bírákat, illetve a nyugdíjba vonult bírákat próbáljuk visszahívni. Ezzel kapcsolatban komoly szkepsziseim vannak. A helyzet romlott az elmúlt időszakban. A múlt héten két új rendelet is született, az egyikben egy további lista szerepel azokról, akiket el kell bocsátani, és a másik pedig a védelemhez való, védelemhez való jog védelemhez való jog meg, változtatásáról szól, tehát embereket akár fél évig is lehet úgy börtönben tartani, hogy nem jutnak ügyvédhez. Az internetes szolgáltatást 8 tartományban, 8 megyében, Törökország egy nagy részében megszüntették áprilisban. A Somkuriet lapra, lap szerkesztőségében tisztogatást tartottak. Somkuriet, a Somkuriet munkatársait két dologgal is váltolták. Egyrészt, hogy bulanisták, másrészt pedig, hogy pkk tag Most a két dolog összeférhetetlen, de hát őket azzal vadolják, hogy mindkét bűnt elkövették. Ez azt jelenti, hogy egészen rosszul használják fel az szükségállapot eredeti indoklását. Aztán miután a HDP-s, Euró, a hdp parlamenti képviselők mentem jogát megmondták, a tárgyaláson állítólag ezek a politikusok nem, meg, nem megfelelő tisztelettel viseltettek a bíróság iránt, őket letartóztatták. Nos, sajnálatos módon az alkotmányos javaslatot nem tartották tiszteletben, annak arra egyáltalán, az egyáltalán nem magyarázható meg semmilyen módon, hogy miért nem egyénileg kezelték ezeket az ügyeket. Én pár beszédet folytatok továbbra is a török hatóságokkal és az Európa Tanács is, de jó lenne, hogyha előbb-utóbb ennek lenne eredménye. És most már Törökországon áll a válság. Köszönöm szépen a tájékoztatást. Most pedig jelentéstevünk következik, Kati Piri. Thank you very much. Thank you, Chair, and also thank you, Commissioner Musniks, for very short... Köszönöm szépen, és köszönöm a vendégünknek is, hogy eljött ide az Európai Parlamentbe. Ön már elmondta, az elmúlt tíz napban láthattuk, hogy letartóztatták a polgármestereket, és 100, most már összesen 142 újságírót vetettek börtönbe, ez egy magasabb szám, mint bárhol másutt a világon, és azt is láthattuk a múlt héten, hogy a török parlament tíz képviselőjét letartóztatták, ők 5 millió választót képviselnek. Hajnali kettőkor tartóztatták le őket a saját otthonukban, mintha valami bűnözők lennének. Az elmúlt két év során azt láthattuk, hogy romlik a helyzet Törökországban, egyre távolabb kerül az ország az európai értékektől. A A pucskísérlet óta egyre romlott a helyzet, és a kurdoknak sincs demokratikus képviseletük. A PKK persze rajta van a terrorszervezetek európai listáján, de hogyha a kurdoktól elvesszük a demokratikusan megválasztott képviselőiket, akkor már csak a radikális mozgalmak maradnak, és ez egy nagyon rossz fejlemény. Az az érzésem, hogy Törökország becsapja az ajtót, amely Európához vezet és az EU-hoz. És eh, úgy halljuk, hogy a jövő héten a török kormány javaslatot tesz arra, hogy eh, a török parlament előtt török parlamenthez nyújtja be a javaslatát, hogy vezessék be újra a lábüntetést, hát ez is táv- távolabb eh, sodorja Törökországot Európától. A bizottság holnap bemutatja az éves országjelentését, meglátjuk, hogy az ezzel kapcsolatos vita hová vezet. Köszönöm szépen az ön beszámolóit, mert ez nagyon hasznos a számunkra. Így független, részletes információt kaphatunk arról, hogy mi történik az országban. Az Európa Tanácsban milyen eljárást alkalmaznak, hogyha Törökország a jövő héten valóban törvényjavaslatot készít arról, hogy újra bevezessék az országban a halálbüntetést. Mit jelent ez az Európa Tanács számára? Reméljük ez nem következik, de, de ha bekövetkezik, akkor önök mit tesznek? Mi történik azokkal az ügyekkel, amelyek az Európai Emberjogi Bíróság előtt állnak, hogyha adott esetben Törökország Európa tanácsi tagságát felfüggesztik. Beszélt a kínzás megelőzésével foglalkozó bizottság jelentéséről, ez számunkra is fontos, és egy utolsó kérdés az elmúlt hónapokban. Rengeteget beszéltünk itt a terrorizmus ellenes törvényről, az Európa Tanácsban is bíztunk, hogy majd iránymutatást ad a török kormánynak ebben a kérdésben még hogyha módosítják is magát a jogszabályt, sürget, Törökországban válsághelyzet van. Kérdés, hogy egy ilyen helyzetben a jogszabálymódosítás milyen eredménnyel járhat. Köszönöm szépen. Zomer asszony. Én is köszönöm a frakcióm részéről, hogy eljött ma hozzánk. És köszönöm, hogy ilyen világosan fogalmazott. Egyete értünk önnel, mi is úgy látjuk, hogy az emberi jogokat felfüggesztették gyakorlatilag az országban, és ez a rendkívüli állapot, ezt megkívánják hosszabbítani mindaddig, amíg a török elnök el nem érte azt, amit akart. Mindaddig azonban az országban megszűnt a demokrácia, jogállamiság sincs már az országban, ezt ön is világosan ki, e- e- elmondta. Azáltal részben, hogy rengeteg bírót, ügyészt, ügyvédet letartóztattak, az ember alig-alig talál már ügyvédet, ha jogi képviseletre szorul, sőt, ha talál ügyvédet, akkor is lehet, hogy az adott ügyvéd nem mer érvelni a bíróság előtt. Gyakorlatilag jogállami eljárások már nem léteznek az országban, az emberek nem férnek hozzá az igazságszolgáltatáshoz, és ez mindenkire vonatkozik, de különösen vonatkozik egy csoportra, amelyet szeretnék itt most kiemelni, már csak azért is, mert ez a folyamat már a pucs előtt megkezdődött Törökországban, nevezetesen az üzletemberekről van szó. Őket, az ő tulajdonokat sok esetben kitulajdonították már a pucs előtt is, most ez felerősödött, gyanúba keverik a különböző nagyobb vállalkozások tulajdonosait. Hogyha sikerül külföldre menekülniük, akkor a családtagokat sokszor megfosztják az útlevelüktől, úti okmányaiktól, letartóztatják a feleségeket, a gyermekeket, hogy a menek- menekülőt vagy az elmenekült személyt nyomás alá helyezzék, majd a vállalkozás egészét államosítják, és félő, hogy azonnal tovább is adják, illetve eladják ezeket a vállalkozásokat pénzért. Ezek mind-mind olyan állapotok, amelyek vállalhatatlanok, elfogadhatatlanok. Nagyon hálás vagyok azért is, hogy az ártatlanság vélelmének a e, fogalmát megemlítettem. Mindenki gülent támadja, és Európában is sokak részéről azt halljuk, hogy érthető, hogy Gülen, illetve teljesen e, bizonyos, hogy Gülen számlájára ír, írható ez a pucs. Nem szimpatizálok egyébként sem a Güle mozgalommal, sem az AKP-val, sem annak elnökével, de ez ideig senki sem, semmi sem bizonyítja kézzelfoghatóan azt, hogy a Gülen mozgalom részt vett volna a pucsban. És az, hogy általánosan mindenkit meggyanúsítanak, és meggyanúsítunk, ezt nagyon veszélyesnek tartom. Nekünk itt az Európai Unióban emlékeznünk kell arra, hogy mindenkit megélet az ártatlan véleme, vé, ártatlanság véleme mindaddig, amíg be nem bizonyosodik az ellenkezője. Sok egyéb dologról is hallhattunk. Nagy aggodalom, aggodalomra ad okot, és Piri kolléganő is említette ezt, hogy Állítólag egyre több a kínzás. Hallhattunk különböző visszaélésekről a börtönökben, és valószínűleg tényleg nagyon szörnyűek a körülmények a börtönökben, miután több ezer szemét letartóztattak a pucskísérlet után. Egyre többet hallunk a kínzásokról, láthattunk a televízióban is képeket arról, hogy nem csak visszaélések történtek, hanem valószínűleg tényleg megkínoztak embereket, Sőt, azt is hallhattuk, hogy most már egészségügyi dolgozókat is elbocsátottak, és úgy gondolom, hogy az Európai Tanácsnak itt fel kellene lépnie, illetve utána kellene járnia annak, hogy itt mi történik. Egyébként Pirikatival értek együtt. Mit tesz az Európa Tanács, hogyha újra bevezetik a halálbüntetést? Törökországban is mit kíván tenni összességében, általában véve, hiszen az Európa Tanács egy ajánlást is megfogalmazhatna, hogy hogyan kellene az országgal bánni, hogyan kellene kezelni azt. Mávridis képviselő, köszönöm szépen, két kérdésem van. Törökországban gyakorlatilag nincs független ellenzék, nincs jogállamiság, nincsenek emberi jogok, sőt, ezreket tartóztattak, levetettek, börtönbe kínoztak meg, üldöznek. Egy teljesen egyszerű kérdést szeretnék feltenni. Ezek mind-mind állítólag szükséges feltételek egy demokrácia esetében. Mondhatjuk azt, hogy Törökország már nem demokrácia, tekintettel arra, hogy mi zajlik ott, hiszen beszélhetünk amennyit csak akarunk emberi jogokról, e- teljesen elméletisékon, de alapvetően ezek a legfontosabb kérdések szerintem, amelyeket említettem. És egyetérte velem abban, hogy ez az engedékeny megközelítés, amelyet az elmúlt 4-5-6 évben követtünk, kudarcot vallott, és most már komolyabb fellépésre van szükség, egészen máshogy kell viszonyulni Törökországhoz talán. Meg felszólíthatnánk Törökországot, hogy először tegyen el eleget EU-s kötelezettségvállalásainak, és minden kötelezettségvállalásának, ami az összes tagállamot illeti. Köszönöm. Hát Georgiú képviselő, köszönöm szépen. Nem hiszem, hogy külön meg kellene köszönnöm az Európa Tanács képviselőjének, hogy itt van magától értetődő, hogy örülünk a jelenlétének, és megerősítette a, azt a képet, amely egyébként is kialakult már bennünk a helyzetről. Nem szeretném megismételni azt, amit a kollégák már elmondtak a fogvatartásokról, a kínzásokról, az elbocsátásokról. és meg kell említeni a harmadik legnagyobb politikai párt képviselőnek letartóztatását is. Néhány nappal a pucs előtt török ügyvédek egyik képviselője azt mondta nekem, hogy már van egy listájuk 200 bíróról, akiket az elkövetkezendő napokban elbocsátanak. Ezután megtörtént a pucs, és ezeket a személyeket valóban elbocsátották. Hán, bővítésügyi biztos eh, úr, pedig a nyilatkozatában felvetett pár kérdést, arról elmélkedett például, hogy hogy lehet az, hogy ez a lista már létezett korábban. Nem akarom itten megerősíteni a különböző összeesküvés elméleteket, Erdogán maga például azt mondta, hogy hogy a pucs alla ajándéka volt. Nagyon aggasztóak tehát a törökországi körülmények, és nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy sajnáljuk az ottani helyzet alakulását. Foglalkozni kell a komoly kérdésekkel, azzal, hogy mit akarunk tenni a helyzet ellenében. Itt van aztán a halálbüntetés újbóli bevezetése, és hogy ez megtörténik a jövő héten, akkor a legszigorúbban kell eljárnunk szerintem. És azt látjuk, hogy emberek halnak meg, anélkül, hogy bírósági eljárásban részesültek volna. Persze, hogyha először meg tárgyalják az ügyüket a bíróság előtt, és utána gyilkolják meg őket, az sem elfogadható. A kérdés tehát, hogy mit kívánnak tenni. Köszönöm, elnézést, csak gyorsan, mert nem nagyon van idő. Köszönöm szépen, mondja Lochmiller asszony. Köszönöm. Az Európa Tanács tagjának a memorandumát, az önök munkája mindig nagyon hasznos számunkra. A török hatóság, illetve a kínzás kérdése. Milyen magyarázatot adott arra a török, adtak arra a török hatóságok, ennyire elterjedt a kínzás gyakorlata? Amikor volt itt a közelmúltban egy török miniszter, akkor ezt a kérdést ezt a kérdést ignorálta. Azt mondta csak, hogy tíz évvel ezelőtt a kínzás elleni, a szembeni zéró tolerancia politikáját vezették be. Kérdésem, hogy Törökországban még létezik-e az a civil szervezet, amely a kínzás megelőzésére és feltárására volt hivatott. Kefalo Jánész kolléga következik. Azt hiszem, hogy egyértelmű az, hogy eddig nem túl sok dolog változott meg azok kapcsán, amit elmondott az Európai Parlament. A törökországi delegáció a tör, ö, egyszer, évente egyszer Brüsszelben, egyszer pedig Törökországban ülésezik. Ezt a delegációt vezetem én, és nagyon sok gondunk van, bár alapvetően konszenzuskészek vagyunk. Egy év után nem tudjuk megoldani azt, hogy találkozunk a parlam- török parlamenti kollégákkal. Nem kaptunk arra, meg, meg nem kaptunk arra engedélyt, hogy Ankarában üljön össze ez a, diplomát, ez a testület. Már beszéltünk a halálbüntetés újonnani bevezetéséről, de azt hiszem, itt van egy másik dimenzió is. Arról van itt szó, hogy milyen következménye van annak, hogyha a nemzetközi jogon felülemelkedik Törökország. Ez azt jelenti, hogy ötletszerűen használják, vagy alkalmazzák a nemzetközi jogot Törökországban, és például az, ami a törökországi határokon történik, az is ezt példázza. Még 1920-ra kell visszamenni, hogy ez a, a problémának a keletkezését akarjuk fölgöngyölni. Úgy tűnik, hogy az ottomán birodalom eszközeit akarják használni, mint hogyha gyarmati birodalomról, mintha gyarmatokat kezelni a török birodalom. Valenciano asszony, köszönöm szépen, köszönöm, biztos úr. Nem szeretném megismételni, mint a kollégák már elmondtak, de valószínűleg a leg, legfontosabb kérdés az, hogy elképzelhető-e, hogy Törökország tagságát fölfüggesztik az Európa Tanácsban a halálbüntetés bevezetése miatt. Nem egyszerű nyilvánulás foglalni olyan országokkal kapcsolatban, ahol visszalépés történik. Ön szerint mi számít Erdogánnak? Tehát mit tehetünk mi, aminek hatása is lesz Erdogánra? Általában általában van arról véleményünk, hogy mire lenne szükség, de mit tehetünk úgy, hogy Erdogánra az hatással legyen, de mégse legyen káros hatással az EU, a törökországi lakosságra. Tehát van olyan, ami hatással van Erdogára, de nem okoz gond vagy kárt a török lakosságban? Köszönöm, Maria. Verzsi asszony. Köszönöm. Megköszönöm biztos úr a beszámolóját. Azt gondolom, hogy még jóval a pucskísérlet előtt megtörtént ez a visszaesés, a demokratikus jogok összeomlása, de azóta valóban felgyorsultak a folyamatok. Agasztó jeleket láthatunk. Úgy tűnik, hogy a nacionalizmus egyre inkább felülkerekedik mindenen, és azt gondolom, hogy Törökországot nem támogatjuk eléggé se, se itt, se az Európa Tanácsban a terrorizmus elleni ezt mondják legalábbis a törökök, hogy a terrorizmus elleni harcban, ebben, abban, amabban nem támogatjuk mi eléggé Törökországot. Ugye Törökország tagja az Európa Tanácsnak, nem úgy, mint eh, az Európai Unió esetében, nyilván ott egy kicsit más tehát a, a leosztás. Hogyan reagál Törökország az Európa Tanács eh, határozataira, mert eh, azt hiszem nem túl pozitíva. Még egy dolog, fontos szempont az is, hogy a terrorizmusnak mi a definíciója. Sokan vagyunk itt is, és önöknél is, akik a korábbi, illetve a mostani törökországi terrorista jogszabályokkal kapcsolatban felemeltünk a hangunkat. És egyetértek azzal, amit a kollégák mondtak a halálbüntetés visszaállításával kapcsolatban. Köszönöm, Borgécia úr. Köszönöm, távirat és stílusban én is köszönetet szeretnénk mondani ezért a fontos beszámolóért. Két nagyon gyors kérdés. Az első. Az elmúlt időkben láthattuk azt, hogy ideológ, iszlamista vallási ideológia, szélsőségek egyre egyre gyakrabbak Törökországban, és a keresztényeket támadják. Vannak aggodalomra okot adó dolgok. Mit tehetünk mi hogy a vallás szabadságot garantáljuk, tehát a törökországi keresztények vallásgyakorláshoz való jogát hogyan garantálhatjuk. Nyilván vannak kockázatok egy olyan országban, ahol a jogállamiság szabályi megszűntek létezni az európai polgárok számára. Vannak olyan európaiak, akik Törökországban dolgoznak, ott van vállalatuk, ott fektetnek be, vagy egyszerűen oda látogatnak Törökországba. Milyen intézkedéseket kell megtenni, hogy esetleges szabadságkorlátozó intézkedéseket meg tudjunk előzni? Vagy gondolok arra azokra is, akik, azokra az európaiakra, akik egyszerűen csak szolidárisak a üldöztetett törökökkel kapcsolatban. Köszönöm. Utolsóként Brokk úr. Äh, Köszönöm szépen. Én is hadd mondja két-három mondatot a témával kapcsolatban. Azt hiszem teljesen világos, hogy a jelenlegi, dolgok jelenlegi alakulása Törökországban oda vezet, hogy Törökország egyre távolodik az Európai Uniós tagságtól. Most messze vannak a tagságtól, mint mondjuk két, vagy öt, vagy tíz évvel ezelőtt voltak. A dolgok alakulása miatt. Én már 2004-ben is kritikus voltam a csatlakozási tárgyalásokkal kapcsolatban, mert eh, azt mondtam, hogy nem ez a megfelelő út. Eh, sajnos a figyelmeztetésemet nem hallgatták meg. Most már benne vagyunk ebben a folyamatban. Eh, azonban az igazságszolgáltatás függetlensége, a politika politikának a katonai erő fölötti ellenőrző képessége elengedhetetlen. De a függetlenség ma már nem valósul meg. Pontosan fordítva vannak a dolgok, mint ahogy kellene lenni. Az az érzésem, hogy ugye amikor azt követeltük, hogy a, a kemáli rendszert reformálják meg ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az Európai Unióhoz, ezt kihasználták arra, hogy félretegyék a kemáli rendszert, és egy teljesen más rendszert építsenek fel, amely még kevésbé eurókonform, úgyhogy itt található, itt vagyunk most ennek a közepén. Ami a halálbüntetést illeti, az teljes mértékben kizárná Törökországot, egy ilyen országban nem lehet folytatni a tárgyalást. A, a helyzet jelenlegi alakulása miatt fel kellene függeszteni a tárgyalásokat. Nem lezárni, de felfüggeszteni. Ha ö, befejezzük a tárgyalásokat, akkor ezzel minden nyomásgyakorlási lehetőségről lemondunk. Milyen esetre a jelenlegi helyzetben nem lehet újabb fejezetet megnyitni? Azt gondolom, hogy újra helyre kell állítani a feltételeket, hogy felmerüljön annak esélye, hogy megfelelő irányba forduljanak a dolgok. Hadd említsem meg, hogy a tanács által a bizottságnak adott tárgyalási mandátumon van egy mondat, mely szerint a tárgyalások célja Törökország teljes jogú tagsága. És hogyha a tárgyalás vagy a ratifikációs folyamat során felmerülnek nehézségek, akkor, akkor a cél a szoros kötődés kialakítása. Nem tudom, hogy nem jutottunk-e már el ehhez a ponthoz. A másik oldalon Törökországot elveszíteni teljes mértékben, átadni ennek az iszlám nirvánának, ez sem lehet a célunk, ez nem, nem áll érdekünkben a szíriai kérdés, a menekültek kérdése, Törökországgal való együttműködés, Tunéziával való együttműködés, ez érdekünk. Meg kell nézni, hogy milyenek a perspektívák, egyes dolgokat szét kell választani egymástól. hogyha feladjuk Törökországot, akkor nem, nem tudjuk azokat a szíriai menekülteket sem támogatni, akik, azt a három millió menekültek, akik, menekültet, akik most Törökországban vannak, és ezt nem engedhetjük meg. Az Azt hiszem, hogy ezeket a dolgokat külön kell választani egymástól, nem szabad mindent egy kalap alá venni. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólások végére értünk, most pedig meghallgatnánk a válaszokat. Well, thank you very much. Köszönöm szépen a kérdéseket. Egyes kérdések eh, politikai kérdések voltak, ezek a eh, mandátumomon túlmennek, hiszen nekem az emberi jogokra kell koncentrálnom. Megpróbálok azokra koncentrálni, amelyek emberi E, jogokra vonatkoztak. Nem lehet valaki az Európa Tanács tagja, e, hogyha a halálbüntetést e, is van az országban. A tapasztalatunk azt mutatja, hogy az Európa Tanácsban sok, sok tagországában sok orsz, probléma van, de eddig a halálbüntetés nem volt közülük, közöttük. A parlamenti közgyűlés, illetve a miniszterek asztalára tartozik ez, egy politikai vita ez, hogy milyen ellenlépéseket lehet tenni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy e, ez mindenképpen olyan dolog, ami kizárja a tagállamot az Európa Tanácsból. Lehet, hogy nem ez az egyetlen dolog, de ez mindenképpen, és ez nagyon súlyos és komoly dolog. Ez súlyosan megsértené egy alapvető konszenzusos, megsérteni egy alapvető konszenzusos elvet. Minden másról lehet egyezkedni, de erről nem. Ami a kínzást illeti, nagyon sok vád merült föl, kínzással kapcsolatos vád, főleg rögtön a pucs után. Ezeket nagyon nehéz verifikálni, hiszen nincsen semmilyen nemzeti megelőzési mechanizmus Törökországon belül de ironikus módon egy, a, a magának a kormánynak egyes anyagai, amelyek a ö, ö, ö, pucsról szóltak, ezek alá támasztják a mi teóriánk azt, az Anagolú például, az Anagolú ügynökség, sajtóügynökség, amely fotókat adott ki a, a pucsról, és az egyik ilyen fotón komolyan egyértelműen kínzási jelenetek láthatók, és a kormány anyagai között találhatók ezek a képek török nagy sikertörténetnek tekinthető az, hogy az Európa Tanácsa való eh, együttműködése során Törökország nagy előrelépést ért el a kínzus, kínzás elleni harcban. Folyamatosan ezt próbáltuk nekik eladni, hogy ne, ne áldozzák fel ezt az előrelépést, vegyék ezt komolyan, hiszen ez közös sikerünk mondtuk nekik, hogy vegyék komolyan ezeket a vádakat, adjanak ki ezzel kapcsolatban egy jelentést, és vegyék vissza azokat az intézkedéseket, amelyek az átláthatatlanságot viszik előre, adjanak hozzáférést az embereknek a jogászhoz, orvosi ellátáshoz, a, tehát a fogvatartottaknak, mert hogyha ez nem történik meg, akkor merül föl az embertelen bánásmód, vagy a nem megfelelő bánásmód vágyja. Ami a kínzást illeti, most erre nem tudok még egy előre bizonyítékot adni mi történne Törökország Európa tanácsi tagságával kapcsolatban, eh, hogyha ez beigazolódik. A, a dolgokat továbbra is felővizsgáljuk. Hogyha egy ország kikerül az Európa Tanácsból, mert kilép, vagy mert kizárják, az ővele kapcsolatos ügyeket továbbra is vizsgálja az Európa Tanács függetlenül attól, hogy az ország tagja mely a szervezetnek vagy nem. Ami a civil társadalmat illeti, hogyan tudunk üzenetet küldeni a civil társadalom, hogyan tudjuk támogatni a civil társadalmat. A civil társadalmat elhanyagolták, az e, európai barátok e, elhanyagolták a civil társadalmat, az emberi jogaikat nem vették komolyan, főleg dél-keleten. Nem nem emelte fel a hangját Európa, hogy miért kerül sor ezekre a jogsértésekre. Azt hiszem, hogy tartozunk ezzel a civil társadalomnak, hogy felvessük ezeket a témákat a török hatósággal szemben, támogassuk őket. És még egy dolog, amit folyamatosan hangsúlyozok, de sajnos ebben nincs túl sok sikerem, hogy elég nagy erőforrásaik vannak, nagyon jók az emberjogi NGO-k, emberjogi szervezetek, orvosok szervezetei, sajtó, riporterek, a kormány eddig nem tekintette őket erőforrásnak. Úgyhogy mi tartozunk a török civil társadalomnak azzal, hogy az emberi jogokról beszélünk. Ami a határokat illeti, ez politikai kérdés. Ami a keresztények üldöztetését illeti, erről nem láttunk jelentést, széles körű keresztény üldözésről. Ez nem jelent ez, hogy nem létezik, de én nem figyeltem fel rá. Ami az európai polgárok fenyegetettségét illeti. Nos, áprilisban terrorista támadásra került sor. Mindegy, mit gondolunk Gülenről, vannak terroristák, vannak terroristák, akik Törökországban PKK, Daesh, illetve más terroristák, akik komolyan fenyegetést jelentenek és nagyon veszélyes a helyzet. Mindez persze nem jelent a kormánynak bianco csekket arra, hogy az emberi jogokat lábbal tiporja a terrorizmus elleni harc jegyében. Terrorizmus ellenes fellépés és emberi jogok délkeleten ez egy fontos téma lesz nálunk nem sokára. Meg kell nézni az intézkedések arányosságát, legalitását, meg kell vizsgálni az esetjogot, az európai emberi jogi bíróságon nagyon hosszú történetre visszatekintő, múltra visszatekintő esetjog van a biztonsági erők büntetlenségével kapcsolatban például, úgyhogy ezt meg kell vizsgálni. A következő lépés számomra a terrorizmus ellenes fellépés és emberi jogi fellépés délkeleten. Ez egy memo. Aztán lesz a médiaszabadságról is egy eh, ilyen nyilatkozat, amit kiadunk, egy memorandum. Nem gondolom, hogy a terrorizmusra kapcsolatos törvény szövegének megváltoztatása megoldja a problémát. A probléma inkább azzal kapcsolatos, hogy az igazságszolgáltatás hogyan alkalmazza a törvényeket. Néha megnézzük ezeket a benchmark, benchmarkokat, eh, amelyek alapján az előrelépést vagy ennek a hiányát értékeljük, de ennél komplexebb az ügy. Az igazságszolgáltatás és az, eh, és az ügyészség hogyan kezeli a terrorizmusra kapcsolatos ügyeket? a HDP vezetők sorsával kapcsolatos e- e- esetek nagyon érdekesek. A HPD a HDP-nek az előszervezete volt, és Törökországgal szemben lépett fel a bíróságon. Törökország elvesztette ezt az ügyet. A kormány a terrorizmus elleni intézkedések nagyon széles intermezését alkalmazta annak arra, hogy egy politikai pártot betiltson. És a, konfliktus békés megoldására való felhívás és a török azonosság hangsúlya, hangsúlyozása legitim, és hogyha ezt az erőt elfogyják, akkor azok veszik át a hatalmat, akiknek a kezében a fegyver van, és ez volt az indoklás. Nagyon sok újságírót, civil társadalmi aktivistát tartóztattak le Törökországban terrorizmus elleni fellépésre hivatkozva. Az Európa Tanács továbbra is intenzíven együttműködik Törökországgal. Az igazságügyminiszter jövő héten Strasbourgba ellátogat, találkozni fogok vele. A CPT jelentést remélem, hogy tiszte, közzé hamarosan. A parlamenti közgyűlés hasonló munkát végez, mint önök, és aztán természetesen a e, bíróság folytatja a munkáját. Én nagyon örülök annak, hogy az általam készített anyagot hasznosnak tartják. Nagyon fontos, hogy egységesen lépjünk fel. és segítenünk kell eh, Torokországnak abban, hogy eh, visszataláljon a helyes útra, és az emberi jogi eh, aggodalmakat felvessük, és egyeztessünk Törökországgal ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Meine Damen und Herren, mein Vorschlag ist, dass wir den Unruhen. és uraim, azt javasolnám, halasszuk el az ENSZ-ről szóló jelentést, és kezdjük most Mongóliával, mert önnek most nagyobb a prioritása. Solc úr, tessék! Kedves kollégák, Mongólia azon országok közé tartozik, amely a 90-es évek eleje óta egy méreható gazdaság és társadalmi átalakuláson megy keresztül, és a világgazdasági rend és az államok, nemzetközi államközösség szempontjából is nagyon fontos. Mongólia vezetősége szeretett volna mindig is együttműködni az egy Európai Unióval, és ennek próbáltunk jogi keretet adni. 1993-ban született egy együttműködés és kereskedelmi megállapodás, most pedig egy szélesebb körű partnerség és együttműködési megállapodás van születőben. A tagállamok lassan ratifikálják ezt a megállapodást, három tagállam azonban egyelőre nem ratifikált ezt a megállapodást, és az Európai Parlamentnek éppen ezért, és az Európai Parlamentnek is egyébként jóváhagyását kell adni a megállapodáshoz, és ezzel meg kell nyitni az utat a, a szorosabb együttműködés előtt, főként ami gazdaság és környezetvédelmi kérdéseket illeti. Emellett a parlament jól tenné, hogyha egy állásfoglalást is elfogadna e témában. És a témával foglalkozva az lett a meggyőződésem, hogy ezen ellensfoglalással lehetőség nyílik arra, hogy reflektáljuk Mongólia hely, reflektáljunk Mongólia helyzetére, és megvizsgáljuk azt, hogy az Európai Parlament szempontjából perspektívikusan hogyan tudjuk kialakítani a Mongóliához fűződő viszonyainkat. Állásfoglalási tervezetemet megkapták, és nyilván az állásfoglalásokra nagyon szigorú szabályok vonatkoznak, ezért a terjedelem egyetlen nem volt elegendő a helyzet leírásához, főleg annak tükrében, hogy már régóta nem foglalkoztunk mélyrehatóan az ország helyzetével. Szeretnék egyébként utalni a mongóliai fejlődés kettőségére. Ez mindenképpen fontos szempont a viszonyunk jövőbeni alakulása szempontjából. Mongólia egy olyan ország, amelyről egyfajta példaként szoktunk beszélni. A régióban beli fejlődés kapcsán, azonban a 90-es évek kezdete óta a politikai rendszer az országban, illetve pontosan ezt mutatja a gyakorlat is, békés átmenetnek lehettük többször is tanulja 90-es évek eleje óta, és olyan pártok adták egymásnak a stafétabotok, botot, amelyek ugyan lényegében nem különböztek nagyban egymástól, de mind-mind a demokrácián dolgoztak. A e demokratikus mechanizmus ellenére azonban politikailag és gazdaságilag mégsem tekinthetjük az országot stabilnak. Mongólia egy olyan partner, amely a nemzetközi jogi normákat, az ILO normáit és a különböző környezetvédelmi normákat formálisan ratifikálja ugyan, de a gyakorlati megvalósítással gondok vannak, ennek okai többek között a közigazgatási struktúrák korlátozott kapacitásai, amelyek abból adódnak, hogy a közigazgatási kompetencia esetében um, nagyarányú rotáció és fluktuáció valósul meg. A média területén is gondokat tapasztalunk. Negyedsorban azt látjuk, hogy a politikai választásokat, illetve a választásokat követően a parlament által már jóvá hagyott projekteket újra felülvizsgálják, átalakítják, és az ehhez kapcsolódó szándék nem mindig világos. Ez jelen pillanatban a büntetőjogi reformot érinti, illetve a családon belüli erőszakra vonatkozó törvényt, és a halálbüntetés megszüntetésére vonatkozó törvényt. Ezek mind olyan témák, amelyek fontosak mind az EU, mind az Európai Parlament számára. A Transparency International nemrégiben közzétette a korrupciós indexét. Mongólia itt a középmezőnyben szerepel, de Mongóliában is, Mongóliában továbbra is sok helyütt tapasztalható a korrupció, és sokat foglalkoztatja a társadalmat is ez a téma. Emellett a korrupció egyéb jelenségekhez is kapcsolat, kapcsolódik az országban. Mongóliában rengeteg a természeti erőforrás és a, a természeti kincs, ezért Mongólia egyre inkább a nemzetközi közösség érdeklődésének homlok terébe kerül, ugyanakkor a rossz szociálpolitika és a rossz oktatási politika most párhuzamosan a csökkenő erőforrás árakkal együtt nagyon nagy problémákat okoz. A szegények és a gazdagok között hatalmas szakadék alakult ki. A társadalomnak jelentős hányada él a szegénységi küszöb alatt, és egyelőre még nem világos, hogy a gazdaság milyen irányba fejlődjön, illetve hogy hogyan lehet elérni, hogy a lakosság széles rétegei részesüljenek az erőforrások nyújtott, hozta haszonban. A, politika, a rossz politikai döntések azt is eredményezték, hogy a 17,5%-os GDP növekedés a nulla irányába konvergál most már. A szakértők egyébként abból indulnak ki, hogy az aktív lakosságnak csak 58%-a van tényleg munkaviszonyban. Az államadóság rendkívüli módon megnőtt, a devizatartalékok 1,3 milliárd dollár értékűek, viszont nagyon el van adósodva az ország. 2017-re Mongólia várhatóan feléli tartalékait, ezért a Nemzetközi Valuta Alaptól kért segítséget, most zajlanak az első tárgyalások. Ha abból indulunk ki, hogy ilyenkor milyen opciók vannak, akkor Mongólia vagy a költségvetési konszolidáció útján indul el, ezzel azonban mm, önkéntelenül is szítja a társadalmi ellentéteket, a migrációs hullámot és a mezőgazdaságra háruló terheket. Ennek alternatívája a mongol kormány egyébként egyre inkább gondolkodik ebbe az irányba is, hogy valamely, a két nagy szomszédja közül valamelyik kével együttműködjön, erősítve a regionális integrációs projekteket. Az EU Mongóliával kapcsolatos politikája korábban mindig két irányba indult el. Egyrészt a mongóliai átalakulás tartalmi kérdéseihez, másrésztről pedig a harmadik szomszéd politikája volt a másik irány. A közvetlen szomszédokkal való gazdasági együttműködés alternatívájaként Sokat gondolkodnak Mongóliában azon, hogy az országot külpolitikailag persze sikerült ezzel megelő, meg erősíteni, illetve sikerült a Kínához és Oroszországhoz fűződő viszonyt megerősíteni, de nem sikerült mégsem virágzóvá tenni az országot. Az Európai Unió szempontjából is úgy tűnik, hogy Mongólia jól elemzi a helyzetet e tekintetben. Az Európai Unió Mongóliában komoly de nem elég határozott politikát folytat. Néhány tagállam, így Németország is, világpiaci orientációjából adódóan itt mérvadóbb érdekekkel rendelkeznek, jelentősebb érdekekkel, ezért gondolom senkit sem lep meg, hogy a partnerségi megállapodás öm, ratifikációjáig is hat év telt el, ez rengeteg idő. Fontos, hogy a megállapodást tartalmilag jóvá hagyjuk, mert ez konkrét érdekekkel és problémákkal foglalkozik. Másodszorban a megállapodás végrehajtását illetően ezekkel a konkrét problémákkal és érdekekkel kellene foglalkozni, és olyan megoldásokat kell találni, amelyek mindkét fél számára elfogadhatóak. Ez azt is jelenti, hogy a regionális ö, problémákat és a gazdasági integráció kérdéseit ö, tisztázzuk, és egy ilyen gyakorlati jellegű, pragmatikus eljárás azt is jelenti, hogy az eddigi politikában mutatkozó hibákat korrigálni kell. Ez azt jelenti, hogy végre meg kell hozni a döntést az Ulán Bátorban létrehozandó EU delegációról, és a mongol parlament és az európai parlament közötti együttműködés részleteit is tisztázni kell. Várom a vitát, és várom a további együttműködést annak érdekében, hogy sikeresen lezárhassuk a munka -e fontos részét. Ehm, Köszönöm szépen. Kellám, képviselő. Köszönöm, elnök úr. Szeretném kifejezésre juttatni támogatásomat Scholz kolléga szövegét illetően. A megközelítését is jónak tartom. Egy nagyon alapos szöveg készült, és a néppárti frakció részéről támogatni tudjuk elvileg ezt a megközelítést, mert sokak számára talán egy nagyon távoli, ritkán lakott országnak tűnik Mongólia, valójában azonban fontos stratégiai szerep illeti meg, egyfajta híd a nagy ázsiai erők között, Kína, Japán, Oroszország, dél kórea közép-ázsiai országok összekötő kapcsa, és ebben a kontextusban az Európai uniós Mongólia elmélyített, megerősített együttműködése kulcsfontosságú, főként ami Mongólia jogállamisági vállásait illeti. Mongólia elkötelezte magát a demokrácia konszolidációja mellett, és ahogyan Scholz kolléga említette, Közép-Ázsiában Mongólia a demokrácia mintapéldája lehet. És ez különösen fontos, mivel ott súlyos problémák vannak ebben a régióban, ezen a területen. Mongóliának ez, ezentúl szerepe van a bizalomépítésben és a régióban, semleges státuszt vett fel, valamint az Ulán Bátori párbeszéd házigazdája is. Gazdaságilag is különböző gazdasági, nagy gazdasági projektek között találja magát az ország. Itt van Kína új Sejem út projektje, itt van Oroszország energetikai itt vannak Oroszország energetikai törekvései, és az Európai Unió és Mongólia viszonyának szorosabbra fűzése előtt valóban akadály is lehet az, hogyha Mongólia úgy dönt, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióhoz kapcsolódik. Ezt hangsúlyozunk kellene a jelentésünkben. Mongóliának szüksége van arra, hogy az Európai Unió elkötelezze magát az együttműködés mellett. Én a magam részéről azt javasolnám, hogy legyen konkrét emberi jogi és demokráciára vonatkozó együttműködés is az EU és Mongólia között. Nem szabad megfeledkezni a média szabadságáról és a véleménynyilvánítás szabadságáról sem, amelyek elengedhetetlenek a demokrácia konszolidációja szempontjából. Az emberkereskedelem továbbra is gondot okoz, annak ellenére, hogy egy törvényt fogadtak el ezzel kapcsolatosan négy évvel ezelőtt. Ezzel a problémával mindenképpen foglalkozni kell. És végezetül javasolnám, hogy fontoljuk meg, hogy az új technológiákba való beruházás területén támogatást nyújtsunk. Kiemelném a digitalizációt, mint technológiát, ez is segíthetne a fejlődésbeli szakadékok áthidalásában. Köszönöm. Mamikins képviselő. Köszönöm szépen, kollégám. Benifé úr nincs itt, megkért, hogy olvassam fel nevében a feljegyzéseit. Elnézést kér, amiért nem lehet itt, de sajnos vissza kellett a Olaszországba. Nagyon örülök a partnerségi megállapodásnak a Mongol és az EU között, az a Szendi frakció részéről, és köszönöm Solc jelentéstevőnek, hogy elkészítette ezt a rendkívül jó jelentéstervezetet. Örülök azt, hogy egy pozitív hangot üt meg ez a jelentés. A parlamentnek végre jóváhagyását kellene adnia a megállapodáshoz, amelyet az Európai Bizottság 2013 áprilisában írt alá. A tagállamok nagyon lassan láttak neki a ratifikációnak, ez még nem zárult le. Fel kellene gyorsítanunk a folyamatot. Túl sokáig, sokáig vártunk azzal, hogy előmozdítsuk a partneri kapcsolatainkat a fontos stratégiai országgal. Mongólia egy nagyon jó példája a demokráciának egy nehéz régióban. Osztjuk az ország békés törekvéseit és multilaterális törekvéseit is. Stratégiai partnerünk, partnerünk Mongólia, és harmadik szomszédsági politikáját is jónak tartjuk. Azonban lassan elveszítjük a befolyásunkat ebben az országban, Japán és Kanada egyre növeli jelenlétét ebben az országban. Ez különösen ellenmondásos akkor, hogyha belegondolunk, hogy az Európai Unió már régóta nagyon szoros kapcsolatokat ápol az összes közép-ázsiai országgal, miközben Ulánbátor kapcsán még mindig habozunk az EU-s missziót illetően, meg kell erősítenünk az együttműködésünket Mongóliával. Ez még fontosabb most, amikor az országot gazdasági válság és társadalmi gazdasági válság sújtja és társadalmi nehézségekkel küzd. Szerencsére már úgy tűnik, hogy az ország lassan kilábal a válságból, az új kormány már dolgozik azon, hogy javítson a helyzeten, az országnak mindenképpen diverzifikálnia kell gazdaságát, fontos, hogy az Európai Unió támogassa Mongóliát ebben a folyamatban, és éppen ezért jóváhagyásunkat kell adnunk a megállapodáshoz, amely a megújított partnerség felé vezető első lépés. Köszönöm. Tánok képviselő. Thank you, Mr. Chairman. Well, uh... Köszönöm szépen, elnök úr, én is egyetértek a kollégákkal. A Scholz szöveg kiegyensúlyozott és pontos. Tavaly a frakciómban azért lobbiztam illetve a eh, elnökök érdeketletére is, hogy hívjuk meg az on, a, mol, a mongol elnököt a Strasburgi plenáris ülésre. De hát a Brexit után és Elbeck Dodge Brexit után ugye furcsa az, hogy Elbeck Dodge elnök kiválóan tud angolul, nagyon jó a jövőgép az ország, országáról, 20 éve telt el demokrácia kezdete óta, én sosem voltam még Mongóliában, de az egészen biztos, hogy szüksége van a támogatásunkra, ez egy pluralista ország, nagyon komoly erőforrásai vannak, és az elnök szerint több pólusú külpolitikára és kereskedelmi politikára törekednek, és nagyon jól tudja a Mongólia azt, hogy a két óriás szomszédja milyen nyomást próbál rá gyakorolni, Oroszországról és Kínáról van szó. Az elnök azt szeretné, hogyha sokkal erősebb formális szálak kötnék az EU-hoz és az USA-hoz. Az ECR tehát fenntartások nélkül tudja támogatni ezt a megállapodást, és mindenképpen meg kéne erősíteni a kapcsolatot a két ország között. Két ország között. Köszönöm külügyi szolgálattól, Magor Zatai Jakobszka parancsoljon. Thank you. My name is Małgorzata Jankowska. I'm representing uh, Europe. Köszönöm szépen az ázsiai osztály, osztályt képviselem az külügyi szolgálatban, én vagyok Mongólia referense. Először is megköszönöm a támogató szavakat. És nagyon megnyugtató az, hogy számíthatunk az önök támogatására segítségére. a mongol és az Európai Unió parlamenti közötti kapcsolatra is utaltak az imént. Ez természetesen egy nagyon fontos kapcsolat. Még egy dolog, erre is utaltak az imént. Elkezdtük az arra való felkészülést, hogy létrehozzuk az EU és a Mongol és Mongolia között az emberi jogi párbeszédet, valószínűleg jövő évben el tudjuk kezdeni az együttműködésnek ezt a fajtáját is. Köszönöm. So that ends, uh... Köszönöm. Ezzel a mongol ügyet lezártuk. November 11-én dél a módosítók benyújtásának határideje, és december 5-én lesz itt a szavazás, valószínűleg a februári plenárisra tud ez eljutni. Utolsó napi pontunk, kérem, hogy ezt rövidre fogjuk, mert utána egy másik ülésen kell majd elnökölnöm. Round of the parliamentary elections uh, Grúziában október 30-án zajlott a parlamenti választások második fordulója, voltak ott megfigyelőjünk is. Anna Gomes vezette ezt a missziót, szokásos EBSZ e keretben dolgoztunk, tehát a NATO, az Európa Tanács és más szervezetek megfelelően együtt végeztük ezt a, ezt a missziót. Köszönöm szépen, először is szeretném megköszönni a delegáció tagjainak a résztvételt, illetve a titkárságnak is, akik sokat segítettek. Az ebesz és a többiekkel nagyon jó volt az együttműködés. A második választási fordulóban Mindenki sokkal bölcsebb volt, mindenki sokkal jobban értette, hogy mi, milyen folyamatokat kell követni a szavazó körzetekben, a szavazó helységekben is sokkal nyugodtabb volt a helyzet, de azért feszültségek kialakultak. Valószínűleg azért, mert zavaró személyek is megjelentek a szavazó helységben, akik valószínűleg nyomást kívántak gyakorolni a szavazókra. Valószínűleg más nyom, a nyomásgyakorlás más módjai is előfordultak, de ezekre nem találtunk bizonyítékot. Ugyanazt tudjuk, ugyanazt tudjuk elmondani, amit az első forduló alkalmával zsúfoltak voltak a szavazóhelyiségek. Ez nem lehet véletlen. Sok esetben arról van szó, hogy a szavazó helységben dolgozók munkáját is megnehezítette. Nagy, a legtöbb dolgozó ezekben a szavazó helységekben egyébként nagyon jó munkát végzett. A bejelentett incidenseket, tehát amit mi tapasztaltunk, azt mi leírtuk a jelentésben, akik elmentek szavazni, azok nem minden esetben tudták megfelelően kifejezni véleményüket. A jó hír, hogy általánosságban békésen zajlott a választás, nem volt komolyabb incidens. Az előkampányban voltak incidensek, illetve az első választási napon voltak incidensek, ezért kellett a szavazást megismételni egyes helyeken, de a választások eredményét elfogadták. Sok kritika érte ugyan a folyamatot. Olyan pártok képviselői tagjai mondták ezt, akiket eh, kizártak abban, hogy részt vegyenek, tehát hogy induljanak a választásokon. Ez néha eléggé problematikus. Tudjuk azért, hogy vannak olyan országok, ahol csupán két párt van, de alapvetően nagyon lecsökkentették a, azoknak a pártoknak a számát, akik részt vehetnek. Sokan csalódottak voltak ezért. A harmadik legnagyobb párt egy olyan párt, amely nem titkolja, hogy kapcsolata van Oroszországgal, és nagyon is reakciós a narratívája. Még azt elmondanám az eredményről, hogy a kormánypárt alkotmányos többséget, vagy alkotmányozott többséget ért el, ez volt a céljuk, ezt elérték. És ezt komoly felelősséget ró a kormánypártra, és mindenképpen el kell érni azt, hogy ne használják politikai célokra, illetve illegális célokra ezt a többséget, hogy a demokráciát tiszteletben tartják, de hát nincsen a választások között demokrácia, hogyha a sajtószabadság, az igazságszolgáltatás függetlensége nem teljesül és bizony vannak gondok. Például az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban, és ez még hatással volt a választásokra is. Végezetül hadd mondjam el azt, hogy ez egy olyan ország, ami nagyon érdekes, ahol a választási megfigyelő missziónk és együttműködői, együttműködésünk a helyi szereplőkkel mindenképpen pozitív, tehát üdvözlik a jelenlétünket, örülnek annak, hogy együttműködhetnek velünk, úgyhogy szerintem büszkék lehetünk arra, hogy ilyen nyíltan tudunk grúz barátainkkal értekezni, igazi politikai párbeszédet hoztunk létre, bár a kampány során ez azért néha korlátozódott, és a parlamenti együttműködés is nagyon fontos. Most pedig az lenne a javaslatom, hogy erősítsük meg együttműködésünket a Grósz Parlamenttel és partnereinkkel. Mint egy következményeként a jelentésünknek ez végül is következménye valamilyen szempontból a választásoknak, de nem csak erről van szó, és ez egy másik, és ez egyéb fontos kérdéseket is felvet, mint például a igazságszolgáltatás függetlensége, sajtószabadság, avagy a politikai pártok finanszírozása. Nagyon érdekes volt, és jó érzés, hogy az ember ennek a delegációban részt vett. De a partnereink, a beszélgető partnereink, akikkel értekeztünk, akár a kormánypárból, akár az ellenzékből, nagyon örültek nekünk. Kíváncsian hallgatták végig a mi véleményünket. Akkor is, amikor a problémákról beszéltünk, illetve akkor is, amikor a lehetőségekről. Tehát nagyon hasznos volt, úgy vélem, ez a misszió. I can confirm that have... Meg tudom erősíteni ezt. Én részt vettem az első fordulóban. Futiga asszony. I would like also to, to, to thank... Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani minden résztvevőnek, főleg annak Gomeznek, aki vezette a delegációt, illetve a titkárság tagjainak, akik nagyon aktívak voltak és nagyon professzionális módon készítették elé a látogatásunkat. Nagyon részletekre kimenő delegációs utazás volt ez, nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Szeretném elmondani, azt is, hogy mennyire fontos ez a jelentés, mennyire értékes, illetve a sajtó e, nyilatkozat is, amelyet Anna Gomez megosztott e, a sajtóval a missziónk végén, más résztvevő szervezetekkel együtt. E, ez a jelentés valóban nagyon fontos és értékes, és az egyik legrészletesebb jelentés. Nagyon sok problémás területet felvetett és elemzett, ami a választásokat illeti természetesen. Egy előzetes nyilatkozatot is aláírtuk amelyet Tbilisi-ben letettek közé, de hadd mondjam el azt is, hogy mennyire nehéz volt ez a kampány. Elhangzott az is, hogy sok megfélemlítésre is sor került, és nagyon ellenséges viselkedés is tapasztalható volt és az administratív eszközökkel való visszaélésre is. Senki nem akarja megkérdőjelezni a választás eredményét szerencsére. Az ellenzéki tagokkal is kapcsolatban álltunk, és aláhúztuk a parlamenti ellenzék fontos szerepét de én is innen is az hatalmon lévő párthoz szeretnék fordulni. Sok fiatalt nyugat felé orientálódott kiválóan képzett személlyel találkoztunk, akik illúziójukat vesztették ezen választások után. Pedig még mindig a fiatalok jelent tekintik ennek a viszonylag kicsi országnak a legértékesebb erőforrását, ezért őket támogatni kellene és lehetővé tenni számukra a saját sajtót. Találkoztam fiatal jogászokkal, sokan közülük úgy gondolják, hogy ez a választás ellentétben azzal, amit a szavazás napján láttunk a két fordulóban előrelépést jelent. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kormány bátorítsa a fiatalokat és adjon nekik perspektívát. Még egy dolog fontos kiegészítés, még mindig van egy, egy hiányosság a választási törvényben, nagyon sok szereplő, szakértők, ebesz szakértők is, hosszú távú megfigyelők is arról beszélnek, hogy nem megfelelő az, az a leírás, amely a törvényben szerepel a második forduló le, meghatározására. ez a második forduló előtt mutatkozott meg leginkább, a Központi Választási Bizottság értelmezésére volt szükség ahhoz, hogy tisztázzanak bizonyos dolgokat, úgyhogy ez nagyon fontos, ezt meg kell változtatni, a, tisztázni kell a választási törvényben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Nem látom, hogy más szeretne eh, hozzászólni, úgy látom, hogy nem. Úgyhogy köszönjük mindenkinek, aki részt vett eh, ebben a munkában, és folytatjuk a szerepvállalást. 16-os pont, egyéb ügyek nincs részemről. Következő ülés november 14-én lesz 15 órakor. Mindenkinek kellemes estét kívánok, az ülésbe rekeztem.